Elkezdjük a szavazással. Hogyha végzünk egy fél órán belül, gyorsak vagyunk, akkor elkezdhetjük a következő jelentést. Akkor áttérünk a nyolcas napirendi pontra, ez pedig a szavazás. I do not understand why. Berlinger úr elment, nem tudom, hogy miért, mert szerintem a parlamentben ez a legérdekesebb bizottság, de Berlinger úr azért még a munkáját be kell fejeznie a bolonyai jelentésről. Nem tudom, hogy a szavazás előtt szeretne valamit mondani, egy percig. A figyelmüket szeretném a 23-as bekezdésre felhívni. És az utolsó módosítóra, amelyet benyújtottam, kicsit későn történt ez, de ez egy nagyon fontos részlet. És most a figyelmüket szeretném mégiscsak erre felkelteni, hiszen ez itt a fő, a jelentés fő programjával foglalkozik. Ez pedig arról szól, hogy a bolonyai folyamat az európai felsőoktatási területen milyen változásokat jelentett, és tudják, hogy Bukarestben lesz a miniszerek két éventi megbeszélése. És nagyon furcsán hangzik ez, hogy az európai térségen belül van ez, és ez nagyon furcsa, hiszen ez a térség az Európai Unión kívül van. Tehát ezt itt meg kell a Lisszaboni szerződés után változtatni. A módosító pedig eh, azt sugalja, hogy vegyük ezt figyelembe. Ennyit szerettem volna a szavazás előtt hangsúlyozni. Köszönöm. Thank you. Uh, do you have your card? If it is... Mindenkinek megvan a szavazókártyája, ha szükség van rá. Akkor az egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor 56-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 59-es mellett elutasítva. 57-58 mellett ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. 57-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk 12-9 ellenében a 60-as mellett. Ellene. Még egyszer. 60-as mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 61-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 64-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 66-os mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 68-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A 4-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es mellett, ellen, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 82-es Verzsie asszonyi. Lezárom a szavazást. 23 ellenében ötösítve. 83-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 85-ös mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 86-os mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Az ötös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a százasra, McLarkin mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 101-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 102-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 106-os mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 110-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 112-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. A es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 119-re. Másik oldalon van. Marek Migalski. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 125-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 8-as kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 132-esre, Migalski mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 141-esre. Pagliadelli mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 141-esről. Zárom a szavazást. 14-10 arányban elutasítva. 142 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nebedalova asszony, hogyha egyel kevesebb lett volna, akkor is elutasítjuk. Rendben? Mindig mutassa fel a kezét. 144-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most áttérünk a 146-osra. Maria Badekucse mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 152-es mellett, ellene, tartózkodás. Még egyszer. 152-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 153-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 154-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 155-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 156-os mellett, ellen, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a 156-os. Matula. Zárom a szavazást. 13-11 arányban elutasítottuk. 157-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 158-as és 159-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 160-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 161-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 162-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 164-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 166-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellett ellene elfogadtuk. 168-as részenként szavazunk, első rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor áttérünk a 169-re, Katarina Nevedalova mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 173-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 174-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 175-ös mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 175-ösről van szó, szóval megnyitva a szavazást. Zárom a szavazást. 19-6 arányban elutasítva. 11-es kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 108-as Vatimó mellett. Mellett. Elfogadtuk. 181-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 182-es, 183-as mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellett. Elnézést. 84-es az nem aktuális. 185-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 186-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Matula 190-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 191-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 192-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 183-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 194-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 195-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 196-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 197-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 198-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 199 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 200-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 201-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 202-es. Ellenőrizzük? 201-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 17-6 arányban, mert neved a lova szavazógépe nem működik. Hol voltunk most? 202-es. Mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 203-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk áttérünk a 211-re, Szilvia Koszta mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 212-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 213-as mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 213-ast megnyitom. Zárom a szavazást. 14-11 arányban elutasítva. 200 14-es. 215-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor Marie-Christine Verzsia a 17-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 11-es, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. 13-12 arányban elfogadtuk. 13 mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es, 15-ös mellett ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 14-15-ösről. Zárom a szavazást. 17-9 arányban elutasítva. 16-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Részenként szavazunk 23-as első része mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Első rész a 23-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 16-10 arányban elutasítva. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk áttérünk a 31 es a Migalszki mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es pálcelsz mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkó véleménye. Egyes mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk hármas mellett ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellen tartózkodás elutasítva, nyolcas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-15-16 mellett ellen tartózkodás mind elfogadtuk. Most akkor a zárószavazásra térünk át, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 22 mellette, 2 ellene és 2 tartózkodás. Gratulálunk, kedves Berlingver kolléga! Akkor most röviden. Először is tévedtem, mert tartózkodtam. Valójában azt szeretném, hogyha ezt kis hibát javítanánk. Jó, módosítjuk. Soltanto vorrei ringraziare. Azután még egy szó. Hálásan szeretnék köszönetet mondani a szakbizottsági kollégáknak, és először is az elnök asszonynak. Azért, mert a munkámat az önök 2000, az ön 2009-es jelentésével kezdtem, és a mostani jelentés ugyanebbe az irányba mutat. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy nagyon fontos döntés hoztunk. Remélem, hogy a plenáris megerősíti ezt az irányt. És márciusban lehet szavazni erről a szegről, hiszen áprilisban a bukaresti konferenciára kerül sor. Ő célszerű lenne, hogy a miniszterek, akik összeülnek erre az alkalomra, hallják a parlament véleményét. Még egy megjegyzés. Szavazásunk fontossága abban rejlik, hogy nagyon konstruktívak voltunk itt ennek az európai térségnek a létrehozása, a bolonyai folyamat hosszú lélegzetű mű, nem rövid kis séta. Ezt az erőfeszítést támogatnunk kell. Nem lehet, hogy az egyetemek maguk döntsék el, hogy hogyan működjék ez az európai térség. Azt kívánjuk, hogy a tagállamok rendelkezzenek jogkörrel. Ez azt jelenti, hogy érdeklődnek a kérdés iránt, de azt azt is jelenti, hogy az Európai Uniónak megvan a maga feladat, amit teljesítenek, és ez szerepel a jelentésben. A három intézménynek megvan a meg a feladata. Berlinger. Berlinger kolléga, szeretném megkérni a többi frakció képviselőjét, hogy dolgozzanak azon, hogy a plénumon is megtárgyaljuk ezt a dolgot. A bolonyai rendszer az összes hallgatót érint, és érdekel, és szeretném, hogy a szocialisták, a liberálisok, az ECR, a zöldek, mindenki azon van, hogy legyen jelentés. Ezt a frakcióknál be kell jelenteni. Köszönöm szépen. Akkor most áttérünk a következő szavazásra. Ez pedig az uniós polgárságról szóló Lökegoa jelentés. Lökegoa úr szeretne valamit mondani? Nem? Akkor rögtön áttérünk a szavazásra. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tám, tám, elfogadtuk. Nyolcas. Oda túl mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es szóbeli mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 15-ös, és megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 19-6. 19-5 arányban elutasítva. Ez most mi volt a 15-ös? 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 17-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva 18-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva 19-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 19-es. Zárom a szavazást. 17-es 6 arányban elutasítva. 20 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellett ellene tartózkodás. 26-os mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es mellett elutasítva. 28-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as Koszta mellett Akkor ez miért van nálam így? Entschuldigung. Entschuldigung. Elnézést, elnézést, szürke az egész. 36-os mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 36-osról. Zárom a szavazást. 13-11 arányban elutasítva 37-es mellett, ellene, hogy ott igen. 35-ös, igen. 38-as mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 40-es. Zárom a szavazást. 14-10 arányban elutasítva 41-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva 42-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 3-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es koszta mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A záró szavazás, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. 22-2-0 arányban elfogadtuk, tehát gratulálok Lökegó úr. Most akkor a Dán elnökség előtt a tőkés jelentés következik. Önné a szó. Köszönöm szépen, egy pillanat türelmet kérek. Tisztelt eh, kollégák, kedves, kedves elnök asszony, tisztelt kollégák! Egy kis eh, szubjektív eh, bevezetéssel kezdeném. Tudják, hogy Kelet-Közép-Európában nagyfokú bizalmatlanság terjedt el az Európai Unióval szemben, és ezt kellene legyőznünk, ezt a bizalmatlanságot, visszanyerni a bizalmat az Európai Unió és intézményei iránt. Speciális módon elmondhatom, hogy a bolonyai folyamat is része ennek a bizalmatlanságnak, ugyanis oly hirtelen vezették be a volt kommunista országokban, így Romániában is a Bolognai rendszert, hogy nem ment zökkenőmentesen, felkavarodást okozott a felsőoktatás, az egyetemi oktatás területén. Azért is tartom fontosnak ezt a jelentést, azelőtt pedig a berlinguer képviselő úr jelentését, mert vissza kell nyernünk a bizalmat az Európai Unió a bolonyai folyamat iránt, és be kell illeszkednünk egy olyan rendszerbe, amely hosszú távon hasznot fog hozni, és a felsőoktatás fejlődését és modernizációját fogja jelenteni. Az a válság, amely az a gazdasági válság, és általános válság, amely mostanában sújtja Európát és a világot, az különösképpen súlyosan hat ki a kelet-közép-európai országokra, tehát az egyetemi oktatás kérdése egy nagyon komoly kihívást eh, jelent nem csak a mi országaink, hanem az egész Európai Unió számára. Az Európai Parlament álláspontjának a kialaktásában az az, Európai, az Európa Bizottság 2011. szeptember twenty i közleményéből indulunk ki, az európai felsőoktatási rendszerek által az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés terén tett hozzájárulás növekedése című közleményből. Nos, amint az közismert, a felsőoktatás a munkanélküliség a munkahelyek viszonylatában és kihvásaival szemben is fontossá válik. Tudjuk, hogy milyen magas szintű a fiatalkori munkanélküliség Európában. Az általános ráta az 21 százalék, a fiatalok közötti munkanélküliség pedig a magasan képzett fiatalok között alacsonyabb, 5,4 százalék, az alacsonyabban képzett fiatalok között pedig magasabb, 15 százalék. Ez is mutatja, hogy milyen fontos a munkahelyteremtés, a munkaerőpiac szempontjából, hogy minél több fiatal nyerjen felsőfokú képzést. Aztán itt van egy másik beszédes adat, hogy míg jelenleg a munkaerő piacnak csupán 26%-át teszik ki a magasan képzett fiatalok, ezzel szemben a jövőben szükség volna arra, hogy 35-40 ra emelkedjen a 2020-as stratégia távlatában 35-40 ra emelkedjen a magasan képzett munkaerő, tehát ez is egy olyan kihvás amely arra késztet, hogy a felsőoktatás modernizációját e, e, európai szinten véghez vigyük. Egy harmadik adat ebben az irányban az, hogy mi a, a, az e, míg a világ legjobb 500 egyetemében, tehát a világ legjobb 500 felsőoktatási intézménye között csupán 200 tartozik az Európai Unió országaihoz, vagyis 300 Európán kívüli egyetem áll az élvonalban, annak ellenére, hogy az Európai Unió területén mintegy 4000 felsőoktatási intézményt tartunk számon ez nem is hinné egy európai hogy ilyen alacsony számomra meglepetést jelentett ez a számadat és sajnos a, a 200-ból, amely az 500 között van, alig található kelet-közép-európai, szinte a senki földjén találhatók a kelet-közép-európai egyetemek. Ez a három adat sor is arra késztet bennünket, hogy, hogy nagyon komolyan vegyük mind a Berlinger jelentést, mind az annak sorába lépő a felsőoktatás modernizációjáról szóló jelentést, és hadd jegyezzem meg, hogy a, a kettő egymáshoz kiegésztőlegesen komplementárisan viszonyul. Ez egy nagyon jó kombináció, hogy most az Európai Parlamentben és a Művelődési Oktatási Bizottságban erre összpontosítunk két jelentés révén is. Engedjék meg, hogy néhány kulcsfontosságú szempontot emeljek ki a jelentés tervezetből, amelyet mindenki megkaphatott a maga anyanyelvén, és következik a módostások benyújtása. Tehát néhány kulcsfontosságú szempontot mondjak el. Először is a, a változó körülmények, a változó igényeknek megfelelő átalaktás fontosságát emelném ki a tradicionális felsőoktatáshoz képest gondolunk itt elsősorban az élethosszig tartó oktatás igényeinek a kielégtésére valamint a, a gyorsuló ütemben szükségessé váló továbbképzésnek az igényeire. A következő szempont a rugalmas átjárhatóság biztostása egyes felsőoktatási típusok és pályák között a tagországok szintjén nagyfokú egyenetlenség tapasztalható az egyes országok a virtuális vasfüggöny két oldalán kelet és nyugat között a felsőoktatás területén ebből a szempontból az unió rendkvüli támogatást nyújthat a volt vasfüggöny a virtuális vasfüggöny keleti oldalán lévő felsőoktatási szféra számára Harmadik ilyen szempont a megváltozott körülmények függvényében a folyamatos befektetések és innovatív támogatási módok megtalálása. Bizony még a demokrácia is költséges, ahogy mondani szokták mond, szólás mondásszerűen. Hát a jó felsőoktatás a tudásalapú társadalom az egy nagyon komoly befektetést igényel különösképpen a, az innováció a kutatás és az innováció irányában. egy második fontos szempont az a munkaerőpiacra vonatkozik. a munkaerőpiac és a tradicionális oktatás az akadémikus oktatás távol áll egymástól ezt a távolságot kell lerövidtenünk a jövőben és ezt szolgálja a mostani jelentés egyebek mellett. a következő szempont hogy a, a diplomásoknak a munkaerőpiacon való elhelyezkedést sét kövessük. Engedjék meg, hogy, hogy elmondjam, hogy a Ceausescu diktatúra bukása után 90-ben az én városomban, Nagyváradon, Romániában létrehoztunk egy új egyetemet. Ezt 2008-ban akreditálták a román törvények szerint, és hogy milyen fontos számunkra, hogy felmérjük a, a posztkommunista társadalomban a munkaerő hiány és kövessük, hogy a gyerekeink, a fiataljaink el tudtak-e helyezkedni, vagy pedig munkanélkülieket képzünk ki egy posztkommunista, nagy válságban élő román társadalomban. Vannak szakok, ahol sikerült a munkaerőpiaccal lépést tartanunk, és szinte elkapkodják a diákjainkat, máshol viszont deficittel dolgozunk, tehát nagyon fontos tapasztalatból is mondhatom nagyon fontos ennek a követelménynek a teljesítése. Harmadik gondolatcsoport az a külső partnerekkel való együttműködésre vonatkozik. A, társadalmi, a felsőoktatás társadalmi beágyazottsága rendkívül fontos tehát hogy a helyi önkormányzatokkal a civil szervezetekkel az üzleti élet szereplőivel való regionális kooperáció megvalósuljon. most például most indul az idén az én nagyváradi oradea románul a nagyváradi egyetemünkön most indul a, a bank szakmabeli képzés és a mollal már megegyeztünk előre hogy fogadják a diákjainkat tehát ez növeli a diákjaink esélyeit a felsőoktatás területén. az előbb már utaltam a tagországok közötti egyenetlenségre hadd szemléltessem megint egy példával mi a román magyar határon vagyunk és debrecen és nagyvárad mind a kettő felsőoktatási központ és nagyon hasznos együttműködés alakul ki debrecen és nagyvárad között sőt nyregyháza irányában is felvettük a kapcsolatot vagy szeged irányába de temesvárral ugyanúgy kapcsolatokat éptünk ki ezt európai szinten kellene a virtuális vasfüggöny keleti és nyugati oldalán és viszonylatában megvalósítanunk. A közös tanterv kidolgozása szintén ide tartozik, az, az azonos európai színvonal elérése megköveteli, hogy, hogy azonos kontextusban, közös tantervekben gondolkozzunk, hogy azonos szinteket érjünk el. Végül és nem utolsó sorban az európai felsőoktatási térségben a mobilitás előmozdtásáról kvánok szólni s egy sikertörténet az erasmus terv az erasmus ösztöndjrendszer megvalóstása diákok tzezreinek knált lehetőséget a továbbképzés. Most is egy unokaöcsém, just a minute, Madame Pack, most is egy unokaöcsém idejött, Franciaországba ment tanulni, sok ismerősöm tanult külföldön, ezek ha visszajönnek, akkor pláne nagyon fontos, mert, mert a kelet-közép-európai régió felzárkózásához elengedhetetlenül szükségünk van a jól képzett magas képzettségű fiataloknak a hazatérésére. ebben a tekintetben az erasmus mesterképzési mobilitási rendszer és az új anyagiakban megtámogatott új erasmus mesterképzési rendszer rendkvül fontos előrelépést jelent. hangsúlyozom végül hogy mindez pénz nélkül nem megy az európai unió hogyha restrikciós anyagi költségvetési politikát folytat ezen nem szabad spórolnunk és kérem a bizottságot hogy ezt mindenképpen érvényestse ezt az álláspontunkat. thank you madam chair köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, tőkés kolléga. Igen, nagyon tág képet adott a helyzetről, hogy Európában hogy is néz ki a felsőoktatás. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nem csak a kelet-európai egyetemek és főiskolák szenvedtek Bolonya miatt. Bolonya minnyájunk fejére pottyant. Ugyanazok a problémáink nyugaton is. Talán még előnyük is van abban, hogy önöknek változtatni kellett a felsőoktatáson a kommunizmus bukása után. Náluk nehezebb volt az egyetemeknek elmagyarázni, hogy meg kell valamit változtatniuk. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm, hogy Romániába is betekintést nyújtott, illetve vázolta a határokon átnyúló projekteket Magyarország és Románia között. Öten jelentkeztek, szeretném megkérni mindenkit, hogy legyen rövid, hiszen az ajtó előtt vár már a Dán elnökség. Tízkor szeretném befejezni ezt a vitát, és utána lesz még lehetőségünk. Nebedelova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy mindent támogatok, amit a jelentéstevő mondott. Úgy gondolom, hogy nagyon jó alap a jelentés erre lehet építeni. Néhány módosító az, amin még szükséges lehet, hogy javítsunk rajta. Alá tudok mindent, ami elhangzott, való, igaz, hogy nagy a különbség ö, kelet és ö, nyugat-európa között. Kooperáció szükséges a ö, tanrendben. Nagyon jó lenne közös alapot létrehozni, hogy a jobban ő, tudják felhasználni tanácségeiket a hallgatók bárhol is tanultak, illetve diplomájukat is. Együttműködés szükséges az egyetemek és a vállalatok között. Ezt is támogatjuk. Ez lehetővé teszi, hogy felmérjük a hallgatók, milyen készséggel kell rendelkezenek, nyelvtudással például. Emlékezetni kell őket arra, hogy meg kell tanulniuk tanulni, hogy hatékonyabbak legyenek. Tanulniuk az egyetem elvégzése után is kell. Ne feledjük, hogy nem csak dolgozókat, diplomásokat bocsájtunk ki, másról is van szó. Önkiteljesedésről, bizonyos értékek képviseletéről. Nem csak arra kell koncentrálnunk, hogy a munkaerőpiacnak egy dolgozót állítsunk elő. Ez a ö, személy kell, hogy fejlődjék. A jelentésben ö, szerepel, mennyire fontos ö, a, ö, az élet hozzákapcsolása az egyetemhez. Ez valóban lényegi. Lényegi számunkra, a parlament számára az is, hogy bele tudjunk szólni, milyen feltételek között dolgoznak a gyakornokok. A parlamentben is vannak gyakornokok. Nem fizetik őket, hogyha megfelelő körményeket akarunk kezdeni, akkor itt a parlamentben kell kezdjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cver kolléga. Köszönöm a szót. Mindenek előtt szeretném kifejezni gratulációmat, hiszen kiváló vizsgálatot, analízist kaptunk a bolonyai folyamatról tőkés képviselő segítségével. Ez már a negyedik dokumentum a felsőoktatásról ebben a jogalkotási ciklusban. És ebben az összefüggésben utalnék Schmidt úr jelentésére is, amelyben a gazdasági és a felsőoktatás kapcsolatáról volt szó, akkor volt az ifjúság és a mobilitásról is egy jelentés, Berlingwer úr pedig az európai intézmények szerepéről szól a bolonyai folyamat során. Ez a jelentés inkább a felsőoktatás belső szerkezetének a modernizációjáról szól. Nagyon fontosnak tartom, hiszen ezen jogalkotási ciklusban a bolonyai folyamat új évtizede kezdődik. Politikai konszenzusra van szükségünk, politikai jelekre van szükségünk. Tudjuk, hogy még mindig él a régi egyetem típusa a hallgatók és a professzorok fejében. Azonban a rektorok is támogatják a bolonyai folyamat elmélyítését. Ez pedig roppant lényeges. Nyugat-Európában mindenhol tanúi vagyunk ennek a folyamatnak, ez nagyon fontos. Azonban eh, azok az államok, amelyek a, a múltban a kommunizmus alatt szenvedtek, ezen államok számára a bolonyai folyamat nagyon fontos. Itt ö, eh, elsősorban Közép-Kelet-Európa államaira gondolok. Emlékszem még, amikor ö, eh, megtörtént a demokratikus átmenet akkor ez azt jelentette, hogy az egyetemek autonómiája megszűnik. Nagyon fontos az egyetemek autonómiájának a kérdése, és éppen ezért fontos, hogy a bolonyai folyamat Európa minden részén felgyorsuljon. Problémák nem csak Nyugat-Európában vannak, hanem egész Európában, az egész európai kontinensen és Európának pedig fel kell gyorsítani a bolonyai reformot, hogyha komolyan veszük azt, hogy az egyetemeink az angol száz, illetve ázsiai rendszerre konkuráljanak. Köszönöm szépen! Uh, uh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez megfelelő alap. Egyetértek minden megjegyzéssel. Van még olyan pont, amit jobban ki kell dolgozni, és lehetőséget biztosítani az egyetemeknek, hogy felvegyék a megfelelő sebességet a 2020 perspektívájában. Tagadhatatlan, hogy ez Európa jövő szempontjából nélkülözhetetlen a fiatalok kikerülnek az egyetemről, egy, Európa versenyképes kell legyen, hála nekik. A legjobb 500 között alig van sajnos csak 200 európai egyetem. van, ahol gyorsabban lehet megszerezni a tudást. a legjobb egyetemek képviselőit meg kell szereznünk, tanulnunk kell tőlük. Független köztársaságokról van szó, mondhatnók, de ez nem megoldás. Santiago de Compostela-ban meglátogathatunk egy egyetemet, és ők azzal is foglalkoznak, hogy kezdő vállalatokat támogassanak. Az egyetemeket így kell értékelni, és nem úgy, hogy hány publikációjuk van. Bármennyit lehet publikálni, de azt kell nézni, hogy a 2020-as célok elérésében mennyire nyújtanak segítséget mennyire biztosítják, hogy a legjobbak közé kerüljünk. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen. Pálya Delli kolléganő. Valóban, tényleg fontos látni, hogy a bizottság foglalkozik, és nagy, túl, nagy fontosságot tulajdonít ennek a kérdésnek, a felsoktatásnak. Ez abból fakad, abból a szükségből, hogy az egyetemeket fejleszünk, de a piac is ezt diktálja. Berlinger úrnak és Tőkés úrnak is gratulálni szeretnék a jelentésükhöz. Szeretnék néhány kérdést azonban felvetni, pedig az egyetemek értékelésével kapcsolatban nemzetközi szinten. Tudni illik, megkérdőjelezik a kritériumokat, amelyek alapját képezik az értékelésnek. Esetleges válasz az európai kultúra részéről az lehetne, hogy létrehozza maga szelekciós rendszerét a ö, maga rendszerét létrehozza, egyes normákat, szabályokat, oktatási módokat helyez előtérbe, amelyeket más egyetemek is alkalmaznak, például a Hongkongi Egyetem, vagy a Sánkhái Egyetem, bír azokkal a nélkülözhetetlen kritériumokkal, amelyeket meg kell szerezzenek az európai egyetemek. Vannak olyan hagyományaink, amelyeket ki tudnánk aktá, aknázni. Úgy vélem, hogy egyes ö, kifejezések megtévezhetnek, amelyek ö, pályázatokban szerepelnek. Például az innováció, amely szerintem egyes esetekben azt jelenti, hogy egyes területek nem megfelelően fejlődnek. Hogyha az innováció vonala mentén indulunk el, az nem azt jelenti, hogy nincsen a tudomány. Az innovációt az oktatás minden területén lehet alkalmazni. Van még egy másik elem, amely zavaró, a kutatás szinte kizárólagosan laboratóriumokra, kémiai laboratóriumokra utal, orvosi laboratóriumokra, stb. Szerintem ez nem helyes. Úgy gondolom, hogy ezt ki kellene terjeszteni más területekre is, olyan területekre, amelyek nem a laboratóriumokkal kapcsolatosak. Olyan országból származom, ahol sajnos nagyon sok a munkanélküli diplomás. Ezt a kérdést is fel lehet nevetni. A kérdés ezért az oktatás minősége, és nem a kibocsátott diplomások száma. Szeretném azzal zárni, hogy felhívom a figyelmet egy nagyon veszélyes elemre. A vállalatok és az egyetemek kapcsolatára. Egyrészt valóban fontos, a hangsúlyt arra helyezni, hogy hogyan használják majd fel a diplomákat. De látjuk, probléma van a tanrend és az élet kapcsolatában. Hasznos lenne egy európai egyetemben, egyetemen egy magán cég tevékenysége alapján meghatározni a tarrendet. Egyetértek azzal, hogy a bolonyai folyamatot szélesíteni kell, értékelni kell, valamint adaptálni kell olyan modellekhez, melyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok diplomásai munkához jussanak más országban, az EU-ban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Évert asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Mindenek előtt köszönöm szépen Tőkés Lászlónak a munkát. Még egy megjegyzésem lenne, hogy nagyon pontosan ügyeljünk arra, hogy ez a két jelentés, tehát a Berlingberg jelentés és az önjelentés, amelyet nagy többséggel fogadtunk el, tehát hogy ne relativizálják egymást, vagy nehogy valamilyen ellentmondás legyen a kettő között. Éppen ezért nagyon fontos számomra, hogy utaljak rá, hogy egyetértünk abban, hogy a jó felsőoktatás a jelen válság leküzdésében is nagy szerepet játszhat nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy ha valamikor a válságon túl vagyunk, akkor befejezhetjük a foglalkozást a felsőoktatással. Nem. A jó felsőoktatás, a jó tanárok alapfeltétel. Teljesen függetlenül attól, hogy most válság van vagy nincsen. Ez nagyon fontos volt most számomra. Egy utolsó mondat még legyen megengedett. Az ötös ponttal nehézségeim vannak. Itt dicséri azt, hogy a bizottság szeretne egy felsőoktatási besorolást, egy ranglistát létrehozni. Ezt itt mindenképpen pontosítani kellene, hogy egy ilyen dolog alatt egyáltalán mit értünk egy ilyen rangsoron, vagy megítélésen, tehát hogy a legjobb és a legrosszabb felsőoktatási intézmény Európában, ez tényleg tovább visz minket? Szerintem inkább egy adatbankra lenne szükség, hogy a jövőbeli hallgatók pontosan tudják, hogy hol mit tanulhatnak, hol milyen a felsőoktatási kínálat. De szerintem nem túl jó, hogy most osztályzatokat osztogassunk az Európai Egyetemnek és főiskoláknak. Köszönöm szépen! Pétra, az ötös pont nagyon tág. Igen, igen, igen szerintem sem eh, rangsorra van szükség, hanem egy információbázisra. De szerintem itt arról van szó, hogy eh, elmondom a hallgatóknak, hogy eh, mire számíthatnak, hogy saját maguk dolgozzák ki a jövőjüket. Papa Nikolau kolléga kap szót, és a dánok már várnak kint. Én is szeretnék köszönet mondani Tőkés úrnak a nagyon átfogó jelentésért, amelyet kaptunk tőle. Csak egyetérteni tudok azzal, hogy ilyen irányba kell mennie az oktatási rendszernek. Szakadék van sajnos az oktatás és a munkaerőpiac között Pejeveli szavaihoz szeretnék még valamit ö, hozzátenni. Nem arról van szó, hogy ö, kritikátlanul a piacot kellene követnünk. Nem erre gondolunk. Fontos tudni, hogy a következő években sok munkaerőre lesz szükség az új technológiák területén. Más területeken meg túl sok van, például jogászból senki sem tudja ezt megkérdőjelezni. Még valamit hozzátennék. Mindannyian azt mondjuk, hogy a 2020-as stratégia alá kell húzza az oktatás, innováció, kutatás szükségességét. Ezt támogatjuk is. De hogyan tehetjük ezt meg? a magunk szövegével itt a szakbizottságban, és azzal, hogy megfelelő lesz a finanszírozás európai szinten és más szinten is. Ezért nem értem, hogyan tudnánk tovább menni a válság során sok országban, úgy, hogy csökkentik a finanszírozást az oktatásban a statisztikák megjelennek ezen tagországokról, és nagyon sok esetben az derül ki, főleg ahol nagyon mély a válság, és ahol nagyobb a probléma, mint máshol, nagyon nagy csökkenés tapasztalható az oktatási kiadásban. Ebben a, ebben a jelentésben szerepelhetne egy olyan megjegyzés, hogy elítéljük az ilyen megközelítést. Ezt szívesen megküldöm a jelentéstevőnek, remélem egyetért vele. Fontos ezt hangsúlyozni most. Köszönöm. Oké. Okay. Rendben. A következők legyenek nagyon rövidek, hiszen már várnak kint a dánok, még akkor is, hogyha mindenki elmegy most, korrektnek kell lennünk. Boris úr, köszönöm szépen, szeretném megköszönni Tőkés úrnak a jelentést. A jelentés kvintesszenciája a mennyiség helyett a minőségre koncentrál. Azonban nagyon fontos a felsőoktatás finanszírozása nemzeti szinten is. És a finanszírozásnak is a minőséget kell hangsúlyoznia. Hogy mennyire fontos az, hogy a kutatás eredményei eljussanak a gazdasághoz, a munkaerőpiacra. Hangsúlyoznunk kell, hogy a művészeti képzésnek is megvan a saját szerepe. Tudnunk kell azt is, hogy a strukturális alapok és az egyéb alapok is a minőséget hangsúlyozzák. Migalski úr, röviden fél perc. Köszönöm szépen Tőkés úrnak a jelentést. Én is eh, felsőoktatási ember vagyok, tehát nagyon közel áll a szívemhez a téma. Néhány rövid megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy eh, a minőséget kell a mennyiség helyett hangsúlyozni, hiszen a hallgatók száma nem bizonyítja a minőséget. Lengyelországban elég gyakran diplomás munkanélkülieket képzünk. Nagyon fontos az, hogy a jó felsőoktatás minőségi oktatást nyújts, nyújtson, és munkát is szerezniük kell az embereknek, az a gazdaság feladata. Az egyetem, a felsőoktatás feladata az, hogy a gazdaság számára jól képzett embereket termeljen. Éppen ezért eh, nagyon hasznos a felsőoktatás. Azonban a felsőoktatás több, mint eh, az, hogy a munkaerő piacra termeljünk. Nagyon eh, óvatos lennék itt az egyetemek új minősítésébe besorolásával is. Hogyha nem vagyunk elégedettek az európai felsőoktatás helyzetével, akkor válaszként ne rangsort hozzunk létre. Nem hinném, hogy ez célra vezető lenne. Utolsó megjegyzésem, ne felejtsük el, hogy az egyetemek autonómiája nagyon fontos, de a tagállamok autonómiája is fontos a felsőoktatás területén. Hogyha lehetséges olasz. Köszönöm szépen. Csak felsorolnám azokat a pontokat, amelyekkel kapcsolatban módosítani kívánok benyújtani. Először is az osztályos, osztályozás. Ennek a rendszernek a ö, ö, az áldozatai vagyunk. 500-ból 200 egyet, mert ez egy angol száz rendszer ez a rangsorolás. Ezek a kritériumok nem felelnek meg az európai ö, rendszernek. Pályadeli asszony szavaira utalnék itt. Másrészt meg kell különböztetni, hogy mekkora erőfeszítést fejtenek ki a ö, címek egységesítése érdekében, valamint a tanrendek egységesítése érdekében. Például a az orvosi tanulmányok során. Másrészt a helyi humanista hagyományokat is figyelembe kell venni. Ebben a jelentésben a szigor, a következetesség is kell szerepeljen. Fel kell készíteni arra a diákot, hogy munkát találja. Nem csak felkészíteni kell az építést, az orvost a munkájára, hanem arra is munkát találja. Másrészt az ne felejtsük egy, az irodalom gazdagság, tehát azt is kell tanulni. A munka világában az egyetemek ö, fegyelmezettekkel ö, legyenek, ö, és ö, humántárgyakat is kell ö, tanítsanak. Itt le is arra. Köszönöm szépen, köszönöm. So, le- Akkor a bizottság Tyson úr kettő percet kap, hogyha lehetséges. Kevesebbre van szükségem. Egyetértek azzal, amit ma hallottam, és mindenek előtt gratulálok a jelentéshez, köszönöm Tőkés úrnak fáradozását. Néhány megjegyzésem lenne csak. Nagyon egyetértek, nagymértékben egyetértek a minőség hangsúlyozásával, és hogy mennyire releváns az oktatás, a felsőoktatás. Megadjuk a hallgatóknak azokat a készségeket, amelyekre szükségük van a munkaerőpiacon. Még akkor is, hogyha növekszik a munkanélküliség, a diplomásoknak sokkal jobb esélye van, mint a diploma nélkülieknek a munkaerőpiacon. Elnök asszony, ön válaszolt már a besorolás, a minősítés kérdésére. Ezt az egyetemek saját maguk is támogatták, az egyetemek nyújtottak be ilyen tervezeteket. De most a kelet-nyugati egyetemek között természetesen vannak különbségek, igazából erről szólnak a strukturális alapok. És ne felejtsük el, hogy végezetül pedig 80 milliárd eurót költünk el a strukturális alapokból, és ebből sokkal észszerűbben használhatnánk forrásokat a felsőoktatás javítására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. február második a határidő a módosítók benyújtására. Mindenki, aki szeretne módosítót benyújtatni, Valtimó úr, ön ezt jelezte, február másodika nagyon hamar eljön, addig nyújtsák be a módosítóikat. Tehát most szeretném megköszönni ezt az élénk vitát, ami megmutatja, hogy mennyire fontos téma a felsőoktatás az Európai Unióban. Most áttérünk a napirend tízes pontjára, és üdvözöljük a Dán gyermekügyi és oktatási minisztert, Krisztin Antorinit. Köszönöm, hogy eljött, és most azt várjuk, hogy új impulzusokat ad nekünk az elkövetkezendő hat hónapra. Most nagy örömmel hallgatjuk, és öné a szó. Tusen tak, fru formand. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok az elnökasszonynak és az összes alelnöknek a szakbizottságban az újraválasztáshoz. Nagy, nagyon ambiciózus a Dán program az oktatás és gyermekügy területén Októberben léptem hivatalban, tavaly ez az első megjelenésem a bizottságok előtt. Ö, türelmetlenül várom a vitát önökkel. Ö, a kiváló az együttműködés lengyelekkel, a ciprusiakkal, az elnökség kapcsán, és mindent megteszünk, hogy megfelelő alappal adjuk majd át a munkát. A gyermekügy és oktatás Lengyelország prioritása is volt, és ez a kiinduló pontja a Dán munkának is az Erasmus kapcsán is, amire mindjárt ki fogok térni. Dánia a tanács elnökségét akkor vette át, amikor a hitelválság nagyon sok teret elfoglalt az Európai Unió munkájában. Ezért komoly erőfeszítésre van szükség, hogy növekedés legyen Európában, és munkaalkalmak nem csak a fiatalok számára. A fiatalok az oktatásodán programban komoly szerepet komoly szerepet kap. Konferenciákat fogunk szervezni tavasszal, ahol a fiatalokra fogunk koncentrálni az oktatásra, a készségfejlesztésre. Nagy öröm lenne, hogyha a tanács tagjai részt vennének E, ezeken az eseményeken, ahol a e, fiatalok foglalkoztatását, foglalkoztathatóságát fogjuk vizsgálni. Azt, hogy az oktatás hogyan tud hozzájárulni a 2020-as stratégiához, valamint a növekedés biztosításához. Ez a e, cél az oktatás területén. A azok számát próbáljuk majd csökkenteni, akik 10%-ra, aki képesítés nélkül hagyják el az oktatási rendszert. Február 10-én az oktatási tanács ülésén a 2020-as ET 2020-as programot fogjuk megtárgyalni az ET 2020 és a 2020-as stratégia között próbálunk párhuzamot felállítani. Az általános európai stratégia céljainak elérését próbáljuk ezzel szolgálni. Az ET 2020-as jelentés további prioritásokat is tartalmaz az oktatás területén. A prioritások között fog szerepelni az iskola korai elhagyásának megakadályozása, illetve a készségfejlesztés és a munkanélküliség elleni harc a legnagyobb feladata a Dán elnökségnek az Erasmus lesz. A bizottság mm, ambiciózus programot mutatott be. A költségvetést 70%-kal szeretnénk emelni. Ez azt mutatja, hogy komolyan vesszük az oktatást. Meg kell találni megfelelő egyensúlyt a növekedési, foglalkoztatási költségvetés és az oktatási költségvetés között. minden körülmények között a költségvetés része lesz a több éves pénzügyi keret megtárgyalásának. A Dán elnökség folytatja a lengyel elnökség alatt elkezdett tárgyalásokat. Vasziliu biztos járt a szakbizottság előtt, tudom, és a szakbizottság a nem formális oktatással kapcsolatban is feltett kérdéseket. Azt hiszem, hogy ez központi kérdés lesz a tanácsal, a tanács tárgyalásai során. További fontos kérdés az oktatási program kidolgozása minden területre. A jelenlegi ágazati programok megszüntetése ugyanis agályokat vet föl már az Erasmus név is vitatott. Persze szükséges nevet adni neki, de más aspektusa is vannak a bizottsági javaslatainak. Fontos, hogy ízszerűen használjuk fel az időt. Az az ambíciónk a Dán elnökséget, hogy a május tanács, májusi tanácsülésre a költségvetésben és a tartalomban is elérjük az egyetértést. Hogyha a céljainkat el akarjuk érni, akkor azt a tanácsülésig kell megtenni kapcsolatban maradunk a parlamenttel a munkánk során, hiszen közös feladat a jövőben megállapodni és jobb me mobilitási lehetőségeket biztosítani. A Dán elnökség a készen áll a jelentés tevékkel való együttműködésre. További fontos kérdés a Dán elnökség számára a benchmarkon dolgozni, amely a foglalkoztatás értékeléséhez járul hozzá. A másik fontos téma a mobilitás benchmarkjainak megállapítása. A Dán elnökség úgy gondolja, hogy a májusi tanácsülésen a foglalkoztatási benchmark elfogadása már lehetséges lesz. Tudom, nehéz ilyet kidolgozni, sok tényező befolyásolja, hogy valaki foglalkoztatható-e, miután az oktatási rendszert elhagyta. Nem csak képzettségről van szó, gazdasági helyzetről, személyes képességekről az ilyen benchmark elfogadása világos jelzés abba az irányba, hogy minden oktatás után foglalkoztatás kell következzék. A fiatalok munkanélkülisége nagyon magas sok tagállamban, és ez egyértelmű jelzés. Nem csak foglalkoztatás a kérdés, hanem megfelelő képzettségé illetve hogy a demokratikus életben a fiatalok is részt vegyenek. Ez mindig is része volt az oktatás kérdésének. a tanácsban foglalkozunk a személyes kompetenciák elismerésével. Elkezdjük a tárgyalásokat egy ajánlásról, amelynek témája a személyes készségek elismerése. Ezt szeretnénk európai szinten megvalósítani. 2006 óta ugyanis nem történt munka ezen a területen, akkor foglalkozott utoljára a tanács ezzel a kérdéssel olyan személyes készségekről van szó, amelyeket iskolán kívül szereztek, és amely az illető foglalkoztathatóságát javítja. Arra számítunk, hogy a szakbizottság hogy a bizottság, az Európai Bizottság tavasszal javaslatot tesz ebbe az irányba, és a tanács formálisan később ezt elfogadhatja ajánlás formájában. Mint hallják a nyilatkozatomban, nagyon sokat foglalkozunk a fiatalokkal a Dán elnökség alatt. Ez a célunk. Szeretnénk, hogyha a jövő nemzedék perspektívái előtérbe kerülnének. Strukturált dialógus szeretnénk folytatni erről, és új konzultációt tartani a fiatalok aktív részvételéről a társadalomban. Részvételők a formális demokráciában, választásokon, helyi szinten, tagállami szinten és európai szinten. A második kérdés a fiatalok részvétel a társadalmi munkában fiatalok szervezetei révén például tanácsi következtetések készülnek a fiatalok aktív részvételéről a társadalomban és a demokráciában. Ezzel kapcsolatban szeretnénk növelni képességüket arra, hogy innovatív módon gondolkozzanak, és hogy jobban boldogjanak a munkaerőpiacon. Sok ö, fiatal aktív a társadalmi munkában, de kevésbé a formális demokráciában. Szeretnénk, hogyha jobban elköteleznék magukat ebbe az irányba. Szeretnénk, hogyha bemutatnák nézeteiket, és felelősséget vállalnának sok készséget szereznek a fiatalok a társadalmi munka révén, ezért szeretnénk elismerni, jobban elismerni a társadalmi munkát az oktatási rendszeren kívül. A az oktatás és gyermekügyek területén, tehát ambiciózusak a céljaink, reméljük, hogy a parlament ebben támogat, és konstruktívan tudunk együttműködni. A Ciprus veszi át az elnökséget 2012 közepén a ciprusi kollégákkal is jó az együttműködés, és szeretnénk nekik jó állapotban átadni az ügyeket. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Frau Minister. Köszönöm szépen, miniszterasszony. És azt gondolom, hogy jó néhány olyan pont volt, amiket már mi is megvitattunk, mégpedig hát az életfogytig tanulás, ami ugye furcsa módon Rasmus for All nevet kapta. Én azért majd ezt egyébként szeretném is majd vitára bocsátani, mert a frakcióm részéről lehetőséget kaptam arra, hogy én készítsem el ezt a jelentést, hiszen 92 óta ezen dolgozom, és a karrieremet majd ezzel is szeretném befejezni, úgyhogy ezt mindenképpen köszönöm. És akkor, mert éber Pétra következik ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, és a miniszterasszonynak is köszönöm, hogy ezt a nagyon is nagyra törő programot bemutatta nekünk erre a fél éves tanácsi elnökségükre. És remélem, hogy az elérendő célokat tényleg el is fogják tudni érni ez alatt a fél év alatt, és nagyon köszönöm azt is, hogy egy olyan területen is, amit ez az Erasmus for All, Erasmus mindenkinek, amit hát ugye nem szeretünk ezt a nevet, de nagyon örülök annak, hogy ezt önök támogatják, és itt nem a névről van szó, itt sokkal többről van szó, hiszen ez nagyon sok évre meg fogja határozni az irányvonalakat, és ezért nagyon örülök annak, hogy nagyon is komoly gondolatokat szeretnénk majd azért ebben az irányban is tenni, hogy ez egy megfelelő néve, elnevezése ennek a programnak, hiszen lehet, hogy valaki mértékben esetleg megalapozatlan reményeket kelt, és nagyon köszönöm, hogy a nem formális oktatásra is utalt. És nagyon örülök, hogy elmondta azt, hogy elmondta, hogy nagyon fontos önmagában egy értéket jelent a képzés, és nem csak az emberi erőforrás, ahogy ezt szokták mondani, én ezt rettenetesnek tartom ezekben a bizottsági dokumentumokban. Tehát nem csak abban fektetünk ilyenkor be, hanem hogy gyakorlatilag a klasszikus képzés, még akár tanulhat is az ilyen tiszteletbeli társadalmi munkában résztvevő fiataloktól és ezektől a tevékenységektől, és hogy akár ez egy részét jelentheti tulajdonképpen a fiatalság akcióban programot is belekapcsolva ebbe. És én szeretnék a frakcióm részéről is utalni arra, hogy ezt nagyon fontosnak tartom, ezt az úgynevezett nem formális, informális oktatást. Nagyon fontos, hogy ez továbbra is elhatárolhatóan felismerhető maradjon, mert hiszen azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos részét képzi a fiatalok képzésének és továbbképzésének is, tehát nagyon fontos, hogy nagyon fontos szerepet játszon ez az informális oktatás az értékrendünkben, és azt gondolom, hogy továbbra is kommunikáció folyik majd ebben a témakörben. Köszönöm szépen, Trüper asszony. Um... Köszönöm szépen a miniszterasszonynak a beszédét. Szeretnék visszatérni arra, milyen fontos az oktatás, mint ahogy mondta, és milyen fontos az oktatási költségvetés a politika megállapítja, hogy költségvetési csökkentések, szigorítások közepette élünk, de ez hiba. Az a feladatunk, hogy együtt világossá tegyük a pénzügyi miniszterek ellen valószínűleg, hogyha sikeresek akarunk lenni a 2020-as stratégiával, és versenyképességet akarunk az EU-nak, és jó létet a fiataloknak, akkor többet kell a politika ezen részébe ö, fektetni. Ezt nem bízhatjuk a pénzügyminiszterekre. Ö, meg tudom elképzelni, hogy ott mi fog történni. Ez egy nagyon fontos az inputunk. Örülök, ö, hogy ebbe az irányba offenzívát terveznek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga Fiszersz következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, miniszter asszony a jelen létét és a Dán elnökség terveinek bemutatását. Szeretném elmondani, hogy az Erasmus milyen fontos számunkra, és hogy milyen veszély van mégpedig az, hogy összekeverik a jelenlegi programot, és azt, amit a bizottság a jövőben tervez. Az Erasmus program sok erőfeszítést tett az európai egység érdekében, többet, mint bármelyik, többet, mint sok szerződés. Olyan programról van szó, amely igen fontos. Nem szabadna ezt elveszíteni. Ez igaz az élet hossziglan tartó tanulás programjára is. Nem szabad, hogy ez felhíguljon egy nagyobb programban. És van a szakképzés, és nem tudom, hogy ez az önminisztériumára tartozik-e. Ez is fontos a fiatalok számára a szakképzés ugyanis sok országban nem megfelelő. Nincs elég presztízse. Azt hiszem, hogy ez is foglalkozáshoz hozzásegíthet. Thank you, Chairman. Lökik úr, köszönöm, mivel Dán miniszterünk van, Dánul fogom folytatni. Üdvözlöm! Néhány megjegyzésem is lenne Krisztinhez. Ahogy hallod, aggódunk itt, hogy nem vagyunk azon, ugyanazon a véleményen a liberálisokkal. Itt a nemek tekint, nevek tekintetében. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen a tartalomra kell koncentrálnunk, és meg kell oldanunk a név kérdését, kompromisszumot kell találnunk. De, hogyha itt az Erasmusról beszélünk, az Erasmus igazából a legjobb európai márka a piacon. Tehát ebben a tekintetben szerintem semmi ok nincs aggódásra. De egyetértek azzal, amit Trüppel kolléganő mondott, a pénzügyminiszterek és a saját szerepünkkel. Tehát, hogyha ezeket a kérdéseket a pénzügyminiszterekre hagyjuk, akkor egy fillért nem kapunk. Ez egy szerep megosztás, és tudnunk kell, hogy nekünk mi az álláspontunk. De például a mi bizottságunk számára nagyon ambiciózus elképzeléseink vannak, programot. És nagyon fontos ezekre a kérdésekre koncentrálni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne erre koncentrálni. Arról szóltál, hogy egyensúlyt kell létrehozni. Most szeretném megkérdezni, hogy a Dán kormányban a, a mekkora ambíciók vannak az elnökség alatt. Hogyha megnézzük, hogy a bizottság 73%-os növekedés javasol, akkor a, a ti elképzeléseitek szerint mi lesz ennek a végén. Tehát mindenképpen szükségünk van forrásokra is, és nem csak egyensúlyra. Most akkor a foglalkoztathatóság eh, mércéje. Ez egy eh, roppant bonyolult eh, terület volt. És hogyan valósítjuk meg itt az elképzeléseket? De remélem, hogy konkrét megjegyzések is lesznek, milyen problémák jelentkeznek, és hogyan tudjuk megoldani ezeket. Most ez lenne minden. Benarab Matu. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak az összes információt. Több kérdésem lenne. Abban a papírban, amelyben megkaptunk, az új perspektívákról beszél, azt mondja, hogy ez lesz a képzés új iránya. Úgy gondolja-e, hogy vállalkozóvá válhat minden diák, amikor a munka világába belép. Nem túl nyitott ez a képzés. Talán más prioritást is fel lehet állítani. Nem lehetünk mindannyian vállalkozók. Ami az ifjúságot illeti, arról szól, hogy a kreativitást, a kezdeményező készséget kell növelni. Én úgy gondolom, hogy ez valóban nagyon szép cél, de az ifjúság egyik ö, nagy problémája a bizonytalan helyzet. Nem tudnak hol lakni, nem tudják, hogyan finanszírozzák akár csak a közlekedést, hogyan legyenek jó állampolgárok, milyen akciót terveznek az egyre nagyobb bizonytalanság ellen a fiatalok körében. Ezek után a nyomon követése az UNESCO egyezménynek, ezt támogatom. Tudjuk, hogy több tagállam még nem ratifikálta ezt az egyezményt, pedig nagyon fontos. Európa egyik alapja a ö, sokféleség. Elnök, ö, csak az oktatásról beszélünk most. Jetzt machen wir einen Köszönöm. Most ennyi. A miniszterasszony válaszolhat, és a többi kolléga majd később kap szót. Tehát miniszterasszony, öné a szó. Köszönöm szépen az összes megjegyzést. Megpróbálok a kérdésekre válaszolni, amelyeket hallottunk. Mindenek előtt szeretném megköszönni a különféle nézőpontokat. Évert asszony tehát a nem hivatalos oktatás, és hogyan lehetne közösen eh, megoldani a kérdést. Tehát hogyan tudjuk eh, ezeket eh, a képességeket elismerni? Hogyan tudjuk az oktatást, a szakképzést és a képességek elismerését valahogy összehangolni? Hiszen olyan tapasztalatok is vannak, amelyek egy bizonyos munkahely betöltésére alkalmassá tesznek embereket. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést. Ez igazából az emberi erőforrással való észszerű bánásmód lenne el kellene gondolkodnunk azon, hogy hogyan képzeljük el a képzést, az általános képzést. Meg kell néznünk, hogy hogyan jutunk el a kompetenciák kifejlesztéséhez. Az Erasmus mindenkinek programot is említette. Még visszatérek ennek az egyes részleteire is. Azonban, ami nagyon fontos ebben a közös munkában az, hogy itt ne a névre, hanem a tartalomra koncentráljunk. És itt nagyon jó javaslatokat hallhatunk az Erasmus mindenkinek programról. És a képzés, az oktatás a kulcs, hogy kijussunk a válságból. Nagyon fontos, hogy hogyan oktatjuk a fiatalokat. Igaz, tényleg elgondolkoztunk itt a néven, vagy milyen szignál lenne ez, de az a fontos, hogy milyen jeleket adunk a fiataloknak. Azonban itt nem csak a fiatalokra vonatkozik az Erasmus, hanem más tartalmai is vannak. És nagyon fontos az, hogy egyéb képzési, oktatási programokra is utaljunk, például a felnőtt képzésre. Ténylegesen reméljük, hogy jó megoldást találunk, azonban a legeslegfontosabb mégiscsak a tartalom. Hogy hogyan fektetünk be a mobilitásba, a fiatalok, az idősebbek mobilitásába és az oktatásba. Trüppel képviselő kérdésére, megjegyzésére térnék át. A költségvetési korlátozásokra kérdezett rá, igazából nem titok, hogy Európa pillanatnyilag nagyon bonyolult helyzetben van, nagyon összetett eszmecserék zajlanak a miniszterek a között, a parlamentben, a kollégák is sokat vitáznak erről. Azért közös, ambíciózus célunk van. Ez pedig az, hogy az oktatás és a képzés látható eredményekkel jár, aminek eredménye az, hogy a fiatalok a munkaerőpiacon is megállják helyüket. Reméljük, hogy a Dán elnökség alatt tovább jutunk ezen a téren, és hogy bizonyos kereteket is megállapíthatunk. Itt önök azt szeretnék, hogyha az oktatásba, fogtatott, ö, oktatásba történő befektetések növekednének, azonban az ECOFIN ezt máshogy látja. Az oktatásba történő befektetések növekedését itt mindenki szeretné, és mindenkinek a lehető legjobb módon kell tenni munkáját, hogy a keretprogramokban a gazdaság erőteljesebben jelen legyen. Akkor most Rafisasz képviselő, Fisasz képviselő. Köszönöm szépen! önnek is a megjegyzéseit az Erasmusról, és az életen át tartó tanuláshoz fűzött megjegyzéseit. Ezt mások is hangsúlyozták. Ezt egy nagyobb összefüggésben kell látnunk. Amikor az oktatásról beszélünk, mindig a fiatalokra gondolunk, azonban nagyon sok felnőtt is van, akinek szükséges lenne további képzés, hogy a munkaerőpiacon megfelelő módon el tudjon helyezkedni és gondolnunk kell természetesen a felnőtt oktatásra is. Tehát itt nincs egy nagy keretprogram, hanem arra kell koncentrálnunk, hogy valahol mindenfajta oktatási formát belevonjunk a gondolkodás módunkba. Nagyon fontos az, hogy a szakképzést is hangsúlyozta, hiszen elég gyakran beszélünk az általános képzésről, a műveltséget nyújtó képzésről, azonban szükség van a jó szakképzésre is, hiszen ez azt jelenti, hogy a gyakorlat és az elmélet találkozik, és az elmélet és a gyakorlat találkozása teszi lehetővé azt a fiataloknak, hogy megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Kopenhágában tartunk majd egy szemináriumot, és a szemináriumon pedig a vállalatok és a szakképzési intézmények közötti együttműködésről lesz szó. Nagyon jó lenne ezen megtárgyalni az által vázoltakat, és most Lökegor képviselő is foglalkozott a névvel, az Erasmus mindenkinek névvel, de nagyon fontos, hogy most ne jussunk zsákutcába, hogy a névről vitázunk. Szükségünk van egy jó, szilárd programra, aminek van egy saját identitása, és itt az oktatás mindenkire vonatkozna. Vonatkozna a fiatalokra, vonatkozna az egész életen át tartó tanulásra, és remélem, hogy a szoros együttműködésben az összes képzési formát egyesíteni tudjuk. Itt ebben a programban számos vélemény van, azonban szerintem mégis a legfontosabb az, ahogy a bizottság is mondta, hogy az oktatásba kell befektetni. Lekegór úr, nagy problémánk, igen, a költségvetés. Igaz. Meg vagyok győződve róla, hogy ez sok emberre vonatkozik, sokunkat érint, azonban valószínűleg ez nem lesz a mi témánk, mert ez a pénzügyminiszterek asztala, és nem az oktatási politikusoké. Végezetül pedig Berna, Benarab adtuk képviselő asszonynak válaszolnék az innovációról, a kreativitásról beszélt az oktatás során. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a Dán elnökség alatt nem eh, csupán saját alapjainkra gondolunk, hiszen el kell gondolkoznunk, hogy milyen tartalma van az oktatásnak úgy, hogy kompetensek legyenek a fiatalok, de hogy megtanuljanak úgy gondolkodni, hogy kreatívak legyenek, hogy új szolgáltatásokat gondoljanak ki, tehát hogy kreatív módon alapítsanak mondjuk cégeket. A cég a célunk az, hogy egy nagyon tág kompetencia fogalmat alakítsunk ki. Itt súgják nekem, hogy egy kérdésre nem válaszoltam, amely Lökegór úr kérdése volt, ez pedig a foglalkoztathatóság a benchmarkingja. Így az összes kérdésre most átmentem, ezen kívül Lökegór úr azt kérdezte, hogy hogyan szeretnénk tovább fejleszni e a mérce kialakítását, a benchmarkingot. Itt a Dán elnökség úgy látja ezt a dolgot, hogy valahogy összhangba kell hozni az oktatást és a foglalkoztathatóságot. De hogyha valaki azt kérdezi, hogy hogyan képzeljük el ezt, illetve hogy milyen különbségek vannak a felsőoktatás és a gazdaság helyzetek között különféle minták, különféle modellek vannak különféle országokban. Azonban a különbségektől függetlenül meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezt közösen megoldani. Tehát, hogy az oktatás, a képzés hogyan hat ki a foglalkoztathatóságra. És a benchmarking keretein belül ez megoldható lenne. Tehát eh, nagyon nehéz mérni itt a dolgokat. Eh, viszont eh, az, arra lenne szükség, hogy valahogy mégis mérhető legyen a foglalkoztathatóság. Dánia azon a véleményen van, hogy jelenleg egy nagyon mély válságban vagyunk, amiből valahogy ki kell kecmeregnünk. És természetesen ennek érdekében több pénzre van szükség az Erasmus esetében is. Igen? Nagyon szépen köszönöm. Most még öten jelentkeztek, tehát csak arról beszéljenek, amiről még nem volt szó. Bagó úr? Nem? Bagó úr? Elnézést kérek. Nem, most szeretnénk tovább lépni, mondja az elnök. A fiatalok bizonytalan helyzetével a miniszterasszony milyen akciókat tervez? Erre nem válaszolt a miniszterasszony. Tak. Øh, jeg beklager, jeg ikke øh, kom specifikt ind. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy nem válaszoltam. Itt az innovációra koncentráltam, de egyetértek azzal, hogy sok fiatal nagyon rossz helyzetben van, munkanélküliek, nehézségeik vannak, az iskolarendszerben, és nagyon sokuknak rosszak az életkilátásai. A Dán elnökség úgy gondolja, hogy a kulcs már egy ismert eszköz. Oktatás, oktatás, oktatás. Így ezt számos módon megtehetjük. Megtehetjük a hivatalos oktatás kereteiben, a nem elismert, a nem hivatalos oktatás kereteiben. A lényeg az, hogy a kompetenciákat növeljük és a legfontosabb az, hogy mindenki megfelelő képzésben, oktatásban részesül, és ez növeli a foglalkoztathatóságot is. És az oktatás megadja a lehetőséget. A legfontosabb az, hogy lássuk, hogy a nem foglalkoztatottaknak, a munkanélkülieknek nagyon gyakran megfelelő általános iskolai képzésünk sincs. Bagó úr? Elnök asszony, ha vicces szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy a mostani ülésünkön a képviselői hozzászólások az egy ilyen emancipált párkapcsolathoz hasonlítanak, hiszen okos hölgyek tették fel az első kérdéseket, amelyeket férfi kollégáim tulajdonképpen megismételtek, és utána a hölgyek válaszolták meg, illetve Mr. azt, hogy válaszolták a kérdést. Nem szeretnék ismétlésbe bocsátkozni, hiszen én is eh, tulajdonképpen a holtig tartott Andlásnak a 2014 utáni helyzetét szerettem volna megkérdezni, illetve magam is az Erasmus for programnak a nevével kapcsolatban érdeklődtem volna, de ezeket a válaszokat megkaptam. A költségvetés kérdésében ugye a 17 milliárd euróról szóló eh, garanciát, amely Eh, tulajdonképpen garancia lenne arra, hogy ezt nem fogják megnyírmálni, arról beszélgettünk. Eh, ez a válasz ez engem nem nyugtatott meg, de meglátjuk, hogy eh, mi lesz a későbbiekben. Egyetlen egy kérdésem lenne továbbá, az pedig az, hogy a sport ugye különálló fejezetet kap az Erasmus for programban, az ifjúság azonban nem. Mi a véleménye a miniszter asszonynak, hogy kaphatna-e nagyobb önállóságot az ifjúsági fejezet? Köszönöm szépen. Äh, Miniszter asszony, Miniszterasszony nagyon ambiciózus célt írt le, de itt ambiciózus forrásokra is szükség lenne, hogy ez megvalósítható legyen. Az új Erasmus mindenkinek program több forrást igényel, mint amivel rendelkezünk. De nagyon jó programjaink vannak, mint az életen át tartó tanulás, az Erasmus, és ebből most a mobilitást szeretném megragadni. Itt megpróbálnak mindent egy kalap alá venni. Ennek csak akkor van értelme, hogyha több forrásunk lenne, és hogyha tudnánk mobilizálni a közvéleményt. Mit tesz annak érdekében, hogy több forrás legyen, vagy ha nincs több forrás, akkor van értelme, hogy foglalkozunk ezekkel a témákkal így? Vagy nem lenne jobb, hogyha a már bevált programokat folytatnánk? Azokra vannak források. Úgy gondolom, hogy ez tényleg a munkánk súlypontja lehetne, hogyha középtávon tervezünk. Hiszen szükségünk van a forrásokra az Európai képzési programban. De szerintem nem kap ez a kérdés elég figyelmet. A másik témám az a szakképzés. Itt utalnék még egy pontra, de hát főleg, ami a szakképesítést illeti, nagyon-nagyon eltérőek a szakképzési rendszerek Európában. A az illetékesség a tagállamoknál van, nyilván tanulhatunk egymástól, nyilván átvehetünk különböző rendszereket. Említette, hogy lesz áprilisban egy konferencia, Azonban eh, amit én itt hiányolok, az a szak, tehát az úgynevezett harmadlagos eh, elismerés. Tehát, hogy például a német mesterképzésnek eh, más rendszerekben nyilván megvan a megfelelője. Tehát hogyan látja ezt az elnökség? Hogyan próbálja itt a szakképesítések elismerését előmozdítani? Köszönöm, Boris kolléga. za wspomnienie polskiej prezydencji i takie płynne przechodzenie w... Köszönöm szépen, hogy említette a lengyel elnökséget. Szeretnék köszönetet mondani azért, amiért az általunk elkezdett ügyeket folytatni. Nagyon foly, fontos a folytonosság. Szeretnék egy kérdést feltenni az oktatási rész végrehajtásával kapcsolatban. Az Erasmus aztán a legfontosabb eleme, de más is van ebben. Milyen kötelezettségeket vállalnak önök? Független az Erasmus-tól a tagállamok sok forrást kapnak majd a strukturális alapokból. Az alapok egy részét az oktatásra, a felsőoktatás modernizálására lehet fordítani. Az európai szociális alapot is fel lehet használni. Milyen kötelezettséget vállalnak, hogy a strukturális alapokat hogyan fogják felhasználni? vállalnak-e kötelezettséget eme alapok felhasználásával kapcsolatban? In extenso beantwortet werden. A miniszter asszony a foglalkoztatásért felelős. McLaughlin asszony? Köszönöm szépen. Néhány kérdésemre már választ adott a kollégáimnak. A fiatalokkal a mi szakbizottságunk foglalkozik, ahogy ön is az elnökségben az Erasmus-szal kapcsolatban nincsen problémám. Az adminisztrációt kellene csökkenteni, a terheket, az akadályokat kellene lebontani, és elő kell segíteni a lehetőségek kiaknázását. Fíza kolléga szavait szeretném visszhangozni a tapasztalatról. Kaneve asszony szólt az oktatás hatékonyá tételéről. Van a formális, informális oktatás. Ezek eredményeit egyaránt fel kell mérni. Annyit szeretnék csak mondani, hogy sokat beszéltünk arról, hogy mit szeretnénk tenni az oktatásban, és a fiatalokért ilyen konferenciát szeretnénk. Jó lenne, hogyha az Dán elnökség egy cél tűzne ki ezek közül, az lenne a benchmarkja az eredménynek. A sporttal kapcsolatban pedig ez egy külön része a költségvetésnek. A Jean Monnet alapítvány az európai elit képzésével foglalkozik, a sport pedig mindenkinek szól. Kérdés, hogy mennyit tervezünk ebből a költségvetésben. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban választ tudna adni. Takula. Takula úr következik. Olyan, jó, teje. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszterasszony, én mindenképpen el szeretném mondani azt, hogy az Erasmus mindenkinek, Erasmus for all elnevezés, hát azért az minket egy kicsit azért foglalkoztat, hogy például mindenki az Erasmusért, vagy szóval valami ilyesmi irányba kéne mindenképpen a tartalom tekintetében viszont jó lenne, hogyha tényleg mindenki egyetért egy dologra gondolna, hogyha ezt a nevet hallja, tehát ezen még talán dolgozni kellene. Most nem szeretnék további ötleteket adni, de mindenképpen a képzéssel foglalkozik, és azt gondolom, hogy egy ifjúság ifjúsági miniszternek mindenképpen a feladatkörébe tartozik, hogy ezzel a témakörrel foglalkozzon, tehát azt gondolom, hogy mi is itt a szakbizottságunkban foglalkozni tudunk ezzel a kérdéssel. Tehát itt mindenképpen ugye a pénzügyi források kérdése is nagyon fontos, hiszen jelen pillanatban Európában a legnagyobb probléma talán éppen az, hogy eh, eltöredezik és elcsúszik a középpontból ez a kérdés a jelenlegi helyzetben, és éppen ezért talán fel kellene tenni a kérdést, hogy hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy emberek, embercsoportok szociálisan lecsúszanak, hogy a, a háttérbe szoruljanak. Norvégiában vannak erre egyébként nagyon jó kezdeti kezdeményezések, és ugyanis például a norvégiai katasztrófát követően azért ott is fel kell tennünk a kérdést, hogy csak a fegyvertartási szabályok megszorításával meg tudjuk-e oldani ezeket a problémákat, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy már egészen fiatal embereket, már gyerekeket hogyan tudunk befolyásolni olyan irányba, hogy egyre jobban beintegrálódjanak a társadalomba, és feltel feltehetjük azt a kérdést is, hogy hogyan tudjuk Európában jobban támogatni azt az irányt, hogy a képzés hozzájáruljon ahhoz, hogy az emberek valóban jó életminőséget tegyenek szert. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos feladat, és ez nem csak a kvalifikáció kérdése, hanem az értékrend és a beállítottságok kérdése is, és ezért nagyon kell arra ügyelni, hogy ez ne csúszson el a középpontból ez a téma. Elnök asszony, Köszönöm szépen, én is szeretnék néhány megjegyzést tenni, ugyanis meg szeretném önöket kérni arra, hogy önök is gondolkozzanak el e, azon, hogy hogyan lehetne a fiatalság és a sport kérdését valahogy mégiscsak benne hagyni ebbe az élet e, hosszígtartó tanulásba. Én tudom, hogy nem passzol ez teljesen bele, de azért jó lenne, ha nem tűnne el ez innen. Hiszen azt hiszem a fiatalság és a sport kérdése egy jó, egymást kiegészítő témakör lenne, és ezért nagyon kérem önöket, hogy gondolkozzunk el ezen a kérdésen, hogy ezt hogyan tudnánk megoldani így közösen. Még erről eddig nem beszéltünk itt a bizottságban, de talán ezt megtehetnénk. Még egy dolog Vasilió asszony is már említette, hogy ez az informális oktatás, ez valamilyen módon hogyan tud megjelenni láthatóan, transzparensen, hiszen van ez az európai útlevelünk 2005 óta Európáz, ennek a kiegészítése valami olyan módon, hogy ebben megnevezzük akár a tiszteletbeli elfoglaltságok területét is. Hiszen Fra- Vasilio asszony említette, hogy valami ifjúsági útlevelet, vagy ilyesmit igazolványt szeretne. Most azért persze itt nehogy itt egymást túllicitálva próbáljunk mindenféle fiatalok útlevele, képzésük levő, meg nem tudom én miket bevezetni, hanem az lenne jó, hogyha inkább az eredményekre próbálnánk koncentrálni, tehát ez az informális ö, oktatásra nagyobb hangsúlyt helyezni, és kérem önöket, hogy minnyáján tegyék bele ebbe a maguk részét. Akkor a ö, occasional tréninggel kapcsolatban már elég sok minden elhangzott Németországban, de máshol is, Ausztriában és máshol is van a duális rendszer spanyol kollégákkal is beszéltem arról, hogy áprilisban Berlinbe fognak látogatni minnyáján, hogy ezt megnézzék, hogy ez a rendszer hogyan alkalmazható máshol is, hiszen Spanyolországban 40% a fiataloknak munkanélkül van, ez már szinte egy elképzelhetetlen részarány, és éppen ezért meg kellene találnunk azokat az eszközöket, és meg kell, hogy találjuk. És a tanácsi elnökségnek nagyon is oda kell figyelni arra, hogy ezeket a jó tapasztalatokat, bevált tapasztalatokat máshonnan vegyük át, hiszen ez már több mint tíz éve beszélünk erről, de hát most már itt van a helyzetek helyzete, hogy most már 40 százalék a fiataloknak munkanélkül Spanyolországban, máshol még en és több, nálunk csak 4 százalék, tehát akkor gyakorlatilag ennek biztos, hogy vannak okai, például a képzési rendszerben, és nem csak a magas főiskolai oktatás területén, amiről itt ma délelőtt beszéltünk, hanem más területeken is rejlik ennek az okai, olyan helyeken, ahol a fiatalok még dolgoznak, például a szakmai oktatás és egyéb más területeken. Én remélem, hogy ezt a témakört önök is felkarolják, hogy beszélhessünk erről. Akkor beszéltünk például a pénzügyi eszközök növelése. Azt mondtuk, hogy hát 73%-os emelés gyönyörű, persze, de hát azért beszéljük meg, hogy milyen alapokon, és ezek az alapok ugyan nem állnak fenn. Tehát ez persze mi appellálunk emellett, de hát ez nem csak a tanácsi elnökség, eh, hanem hát sajnos, vagy mondjuk az hogy szerencsére a pénzügyminiszterek asztala. Nekünk azt kell mondanunk, mint oktatással foglalkozóknak, hogy érezzük, hogy krízis van, de tudjuk, hogy ez a foglalkoztatási probléma, munkanélküliség oda kell, hogy vezessen, hogy a képzéssel kapcsolatos forrásokat gyakorlati oldalra kell tudni kiadni, befektetni. Jó, én most nem szeretnék mást elmondani, de azért még egyet főleg a névvel kapcsolatban, ez az Erasmus, ez egy teljesen ismert dolog, hiszen még mielőtt bármilyen más képzési dolgokat, a, még a szerződés megkötése előtt, tehát már 87 óta létezik az Erasmus, és ezért is olyan ismert az Erasmus mindenki előtt, de az Erasmus, ezt pontosan arról ismerik, hogy ez mobilitást jelent a diákok számára, a hallgatók számára. És hát itt a bizottság azért javasolt nekünk néhány lehetőséget, például, hogy adjunk lehetőséget arra, hogy a master szakot máshol tudják elvégezni, vagy a gyakorlatukat máshol, más országokban tudják elvégezni a hallgatók. De kitaláltunk más olyan dolgokat is, amik időközben már bevezetődtek a köztudatba. 94 óta létezik a Comenius például, tehát ezért most ne próbáljunk már itt mindent az Erasmus köpenye alá berakni, a Koméniusnak is egyébként egy hatalmas nagy értéke van időközben. A felnőtt oktatásban a Koménius 2007-be eh, vezettük be, hatalmas sikerre eh, vezetett, és azért ne próbáljuk meg ezeket csak úgy elfelejteni, tehát ezért nem lehet azt mondani, hogy mindent állítsunk így az Erasmus alá. És még vannak más olyan, például a Grundvik program. Hát, hogyha a dánok nem fognak harcolni a Grundvik programért, már elég nehéz ezt a nevet eleve kimondani, megjegyezni, minnyáján végre sikerült, hogy megértsük, megtanuljuk ezt a nevet, boldogok vagyunk, megnéztük, hogy ez a Grundvik program egyáltalán mit jelent, megnéztük, hogy mi mindent csináltok, és most pedig fel akarják adni? Hát ha a dánok feladják, akkor én megmondom, hogy én viszont harcolni fogok ezért. Mert én viszont boldog vagyok pont azért, hogy a dánokkal ez alatt a hat hónap alatt meg fogjuk tudni azt oldani, amit a bizottság is támogatni tud, de szeretnénk a bizottságot arra is serkenteni, hogy igenis gondolkozzanak el azon, hogy mit milyen akadály elé fogja állítani a politikusokat, hogyha máról holnapra mindent megváltoztatunk. Tehát itt nagyon fontos, hogy a jó eredményeket nem szabad csak úgy felrúgni, hanem tovább kell vinni. Hát azért a kereket se fedezzük föl minden egyes évben újra, tehát nagyon fontos, hogy minden olyan dolgot, ami eddig jól bevált, azt vigyük tovább, és én harcolni fogok azért, hogy ezek a nevek ne tűnhessenek el. Mindazok a dolgok, és megmondom önnek, hogy önre számítok. Tehát ne hagyják ezeket a dolgokat elveszni. Nagyon köszönöm a munkájukat, és a bizottság is talán ehhez hozzá szeretne szólni. Milyen miniszter? Jaj, elnézést, még a miniszter azt, hogy nem szólt hozzá, akkor megadom a szót, parancsoljon. Tessék! Ich dachte, ich hätte das Schlusswort Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a szenvedélyes beszédet a végén. Ugyanilyen szenvedéllyel fogunk mi is eljárni, de azért megpróbálom egyesével tárgyalni a kérdéseket. Bagór először. újra szólt az élethosszíglani tanulásról. Köszönöm szépen, hogy megtette. Van egy közös téma mindenben. Az élethosszíglani tanulásra kell koncentrálni az informális készségekre, az innovációra, a munkára, azaz az új gyakorlati és elméleti tudásra. Ez fontos prioritás a Dán elnökség számára. Ezek, ez a készség kombinációra próbálunk koncentrálni. A költségvetésre is rákérdezett Bagó úr, ez is ez válasz más kollégának is. Semmi kétség afelől, hogy nagyon ambiciózusak leszünk az ifjúsággal és az oktatással kapcsolatban a költségvetésben. 70%-os növekedést fogunk kérni. E, ezt már jeleztük. Az oktatás fontos feltétele az európai növekedésnek. Fel kell fognunk, hogy tárgyalások lesznek a háttérben eh, hiszen eh, hogy eh, komoly tárgyalásokra lehet számítani, hiszen válságban vagyunk. A Dán elnökség a költségvetési tárgyalások alakulásáról be fog számolni. Ez még folyik. A bizottság már küldött egy fontos jelzést, hogy ha komolyan vesszük a komolyan akarjuk venni az oktatást, akkor a költségvetésben is meg kell teremteni ennek a feltételét. Itt minden felett szeretnénk bevonni természetesen a pénzügyminisztereket is a tárgyalásba. Ferholyan asszony. McClarkin asszony szólt arról, hogy az informális oktatás, informális készségeket jobban el kell ismerni. Ez valóban nagy kihívás a Dán elnökség előtt. Nincs meghatározása ennek a ö, fogalomnak. Az élethosszéglani tanulással pedig ez összefügg. Meg kell állapodnunk abba, hogy mi is ez. Ezért az a Dán prioritás, hogy ezt a fogalmat kidolgozzuk, és eszközként, eszközként tudjuk használni az oktatási politikánkban. Boris úr, a szociális alapról kérdezett és ezt összefüggésbe hozta az oktatással, mint prioritással. Az oktatási programok és az alap természetesen összefügg, ennek a vizsgálatát már megkezdtük és folytatni is kívánjuk. McClarken asszony a sporttal kapcsolatban tett fel egy kérdést. Remélem, hogy az oktatási, a kulturális miniszternek is el fogja mondani, ez az ő portfóliójának, a tárcájának a jogköre. Takula asszony. Nem? Takula úr, helyesbitek. Már nincs itt sajnos körünkben. Azért elmondom. öröm olyanokkal lenni, akik régóta foglalkoznak az oktatással. Az élet hosszíglani tanulás, a készségek fejlesztése ebben a körben nem kérdéses. Takula úr erre tért ki, és ez vezetett a szenvedélyes beszédhez, Eh, Pak asszony részéről. Igen, valóban szükség van az élethasszillani tanulásra. Ez prioritás Dániában, és nem csak Dániában. Még néhány szó. Ö, erről, mint Dán mondom ezeket. Az élethasszillani tanulás nyilvánvaló számunkra, sok, sokat is költünk erre. Hogyha mindenkit oktatunk, akkor ez szükséges is. Fontos a tartalomra koncentrálni. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell feledkeznünk az egy, egyedi programokról, Da Vinci, Comenius, stb. különböző elemekből áll össze az oktatási rendszer. Az egész rendszert akarjuk javítani. Takula úrnak ez volt az utolsó megjegyzése. nem Erasmus mindenki számára, hanem mindent az Erasmusért. Nos, nem annyira a névről kell beszélnünk, hanem a tartalomról. Szeretnénk tanulni ebből a vitából és javítani az egész rendszert, nem a különböző programok nevére koncentrálunk. Megpróbáljuk a különböző oktatási programok individualitását biztosítani, de nem a név a lényeg, hanem a tartalom. a február 10-i tanácsülésen a szakképzésről is szó esik majd. Szeretnénk ezt az ügyet folytatni, hiszen szoros a kapcsolat az oktatás és a munkaerőpiac piac között, hiszen túl sok a fiatal munkanélküli jelenleg. Oké. Okay. Rendben van. Szeretném megköszönni és Grundvikot még egyszer hangsúlyozom, nem kaptam választ, de mindig emlékeztetni fogom rá. Örülök, hogy ilyen élénk vitánk volt, és látom a kollégái arcán a nevetést. Mind nagyon tisztességes, igazi dánok, tehát segíteni fognak. De nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó vitánk volt, a következő hónapban pedig eh, megpróbálunk egy jó programot kidolgozni az eh, életen át tartó tanulásra. A bizottságnak is új ismereteket eh, adott a miniszterasszony. Köszönöm, és most örülök a következő kollégának. Üdvözlöm! Onnan ide Elbek urat, aki a kulturális miniszter, és épp most mondta a titkárság, hogy olyan szép nyakkendői voltak a férfiaknak, és most nincs rajta, ezt hiányoljuk. Én megkaptam a sálat. Na jó, ez az ő vicce volt, és csak közvetítettem. Tehát ez az ön hibája. Rendben. Úgy gondolom, hogy semmit nem kell bemutatnom, kezdje el a beszédét. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani azért, hogy itt most megkapom a felszólalás lehetőségét. Tehát amit a dresszkódra vonatkozik, az rész természetesen, része a Kulturális Bizottság munkájának. És igazából most a vitánk középpontjában áll. Szeretném kihangsúlyozni, hogy számomra nagyon fontos ez a felszólalás, és nagyon fontos a párbeszéd a parlamenttel. A Dán Kulturális Minisztérium nevében is szeretném ezt kifejezésre juttatni. Nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a, projekt, a politikai projektekben nagyon jó együttműködést alakítunk majd ki ezzel a szakbizottsággal. Amit mindenképpen kihangsúlyoznék felszólalásomban, az a polgárok Európájával függ össze, és természetesen ez összefügg a kulturális külkapcsolatokkal, a dopping ellen történő fellépéssel és az önkéntes munkával. Tehát eléggé sok dologgal szeretnénk foglalkozni. És remélem, hogy önöktől is megfelelő ösztönzést kapok. De ismét ismétlem, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt járhatok. Most karácsony előtt is jártam már itt, és beszéltem önökkel. A tanács képviselőjeként nagyon örülök, hogy együtt fogunk működni az elkövetkezendő hat hónappal. A jelenlegi gazdasági helyzetben mindennél fontosabb az, hogy kilábaljunk a válságból. Meg vagyok győződve róla, hogy a kultúrának nagyon fontos szerepe van ebben az összefüggésben. A kultúra és a művészet a társadalmat összefogják. Ugyanígy a sportnak is nemzeteket összekötő szerepe van. A kreativitás segítségével szeretnénk innovációkkal kilábalni majd a válságból. A fiatal generációknak szükségük van arra, hogy reménykedhessenek a szebb jövőben, és az egyik kulcs ehhez pedig a kultúra. Együtt szeretnénk ezt előbbre mozdítani az Európai Parlamenttel. Az Európai Parlamentnek és a Kulturális Szakbizottságnak pedig nagyon fontos szerepe van ebben. Tehát most neki a munkának. A Dán elnöksége szlogenje az Európa dolgozik, Europe at Work. Ez azt jelenti, hogy elsősorban arra szeretnénk koncentrálni, hogy hogyan tudunk munkahelyeket teremteni, azonban ez azt is jelenti, hogy hogyan tudunk együttműködni a parlamenttel. Tehát milyen ötleteket kapunk, milyen válaszokat kapunk a kérdéseinkre. Hiszen feladatunk közös. Ahogy tudják, a bizottság a Kreatív Európa elnevezésű programját javasolta. Itt szólunk a kultúráról, az audiovizuális eszközökről, és szó van új finanszírozási eszközről is. Remélem, hogy ez jó keret az európai kulturális szektornak. Márciusban fogunk erről komolyabban tárgyalni, de már karácsonyban egyeztettünk. Még nagyon sok olyan elem van, amelyről nem szóltunk. A Dán elnökség elsődleges prioritása az, hogy a kreatív Európáról szóló vitát a lehető legmesszebbre vigyük el. Ahogy tudják, a 2014-2020 közötti költségvetés még nincsen teljes mértékben kész, majd a számok ismeretében tovább is tárgyalhatunk. Azonban remélem, hogy gyümölcsöző együttműködésre kerül majd sor, amennyiben a számokat is ismerjük. Nagyon fontos téma a polgárok Európája. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió kezdeményezései relevánsak legyenek, és minden polgárra vonatkozzanak. A polgároknak látniuk kell, hogy Európa életük, élet valóságuk része. És itt igazi változásokat szeretnénk elérni. Támogatjuk a civil társadalmat, a polgárok Európáját, és nagyon fontos az, hogy a polgárok jobban megértsék saját történelmüket, jobban ismerjék saját és európai történelmüket. Erre a jövőben nagy szükség lesz. A válság idején gondolkoznunk kell azon, hogy hogyan jutunk ki abból. Európának előre kell tekintenie, Európának nyitottnak kell lennie a harmadik országok számára. Éppen ezért nagyon fontosak a kulturális külkapcsolatok is. A jövőben is szeretnénk folytatni azt a kiváló munkát, amelyet Magyarország kezdett meg, és Lengyelország tovább vitt. Dánia a, jú, a júniusi konferencián részt vett, és a kultúra szerepét is más megvilágításba helyeztük. És a parlament is természetesen oroszlán részt vállal ebben. Nagyon örülünk itt eh, a vitának, és remélem, hogy a kopenhágai konferenciára vendégül láthatom önöket. Ami a világban történik, nagyon könnyen nyomon követhető a digitális világban, a digitális eszközök segítségével. A kultúra, a művészet sokkal könnyebben hozzáférhetőek. Léteznek könyvtárak, léteznek levéltárak, és ezek is digitalizálják most gyűjteményüket, így a polgárok sokkal könnyebben hozzájuthatnak ezekhez a kulturális értékekhez. A bizottság felszólította a tagállamokat, hogy digitalizálják a kulturális kincseiket. És a kulturális anyagok digitalizálása a programok, a polgároknak nagyon nagy előnyt jelent. Európai szinten is megvan ez az Európeána projektben, amely Európa kulturális portálja. Trüpel asszony volt az előadó ebben a tekintetben. A kulturális örökség digitalizálása nagyon lényeges. És nagyon lényeges az is, hogy a bizottság és a tanács válvetve együttműködjön. A tagállamoknak pedig eh, a bizottság javaslatainak megvalósítása a dolguk. Most a sportra térnék át. A sport a Lisszaboni szerződésben új helyzetbe kerül. Így eh, az Európai Unió első sportra vonatkozó jogszabályával kell foglalkoznunk, amely tavaly májusban született meg. Tehát a sport európai dimenziókat ért el. Egy másik dolog, amely a munkaprogrammal összefügg, az a sport integritása. Állandóan azt halljuk, hogy doppingot szednek a sportolók, megbundázzák a mérkőzéseket, ami a sport imázsának ártalmas. Azt szeretnénk, hogy a sport megszabaduljon ezektől a dolgoktól, és ismét példakép legyen. Tehát a tisztaság példaképe. A dopping ügyek és a bundák nagyon sokat ártottak a sportnak. Szeretnénk a sport imázsát megjavítani. Most áttérnék az Erasmus mindenkinek programra. Sok országban a sportot nagyon fontosnak tartják, és a sport oktatását. A Dán elnökség pedig szeretne foglalkozni azzal, hogy a sportot megfelelő szinten képviselik majd az európai tagállamokba. Hangsúlyoztuk már korábban is, hogy nagyon profi módon kell a sporttal bánni, a sportot közvetíteni az emberek felé. Szeretném még azt is kihangsúlyozni, hogy a válságban az együttműködés még fontosabb, mint a válságon kívül, és a sport itt is kulcs szerepet kaphat. Hiszen a sport összehozza az embereket, a sport nagyon sok embert összehoz, akik önkéntes munkát végeznek. És itt áttérek már rég a hangsúlyozott témámra, az önkéntességre. Az önkéntesség a sportban roppant fontos szerepet játszik. És a 2012 2022-es sportkonferenciára is felhívnám itt a figyelmüket. Szeretnénk ezen a márciusi kopenhágai konferencián a sporttal intenzívebben foglalkozni, és erre is szeretném önöket meghívni. Most ez a három, az Erasmus mindenkinek, a Kreatív Európa és a Polgárok Európája. Prioritásunk a kulturális örökség digitalizálása és a sport. A tanács ezekkel a témákkal szeretne most foglalkozni, azonban fontos az is, hogy 2016-ban hol lesz Európa kulturális fővárosa. Folytatjuk azt, amit a Trojka megkezdett, szorgalmasan fogunk dolgozni, annak érdekében, hogy jó alapot teremtsünk majd a ciprusi elnökségnek, amely nyáron veszi át tőlünk a soros elnökséget. Most pedig szeretném megköszönni Lengyelországnak és Ciprusnak a jó együttműködést a Trojkán belül. Itt még egyszer megköszönöm, hogy itt lehettem, és remélem, hogy gyümölcsöző együttműködésünk lesz a tanács és a szakbizottság között. Köszönöm szépen. Most a kollégák következnek, a Trupek kollega. Köszönöm uh, szépen, uh, miniszter úr. A kultúra és a külkapcsolatok uh, kapcsolatáról beszélsz. Természetesen ez életfontosságú kérdés. A megfelelő megfogalmazást keressük. Szeretném tudni, hogy mi az ön megközelítése, hogyan látja az arab és mediterrán országokat hogyan ö, tudjuk a demokratikus átalakulást a kultúra területén támogatni, hiszen támogatásra szorulnak. A Dán elnökség mit tervez ezzel kapcsolatban? A digitalizálásról beszélt, csodálatos lehetőségről, archívumokhoz való hozzáférésről. Még keressük a megfelelő jogi megoldást a copyright területén, a szerzőjogok területén. Mi a Dán elnökség megközelítés ezzel kapcsolatban? Fognak-e lépni ebben a kérdésben? Lesz-e új megközelítés? Boris úr. Ja również chciałem bardzo podziękować za, za prezentację, za kontynuację. Köszönöm szépen a prezentációt, köszönöm szépen a folyamatosságot, a folytonosságot, az előző elnökség munkájának a folytatását. Szeretném a az kapcsolatban feltenni egy kérdést. Nagyon fontos dokumentumról van szó, az aktáról, a szerzői joggal kapcsolatos. Kívánnak ezzel kapcsolatban lépni, ezt el lehet fogadni, el lehet utasítani. Az akta megosztja a parlamentet és megosztja a minisztereket. Kívánnak-e dolgozni ezen a kérdésen az elnökségük alatt? Még valami, és drukkolok a Dán elnökségnek ezzel kapcsolatban a kultúra támogató programokra gondolok. Szeretnénk önállóságot biztosítani a média és kultúra nevű két komponensnek. Ezek korábban egymástól függetlenek voltak a két rész autonómiáját megkívánják-e tartani a programjukban. Még valami. A kutatás miniszterek ülésén dönteni kell a kutatás programok tartalmáról a strukturális alapok tekintetében. nagy összegeket, sok euró milliárdot lehet majd fordítani a kultúrára meg tudja ígérni, hogy megpróbálja a lehető legtöbbet elérni a költségvetésben. Ez nagyon fontos sok kulturális intézmény számára. Lakegárd úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és üdvözlöm a miniszter urat ami az öltözködést illeti, szolidaritásomról biztosíthatom. Nem csak a nyakkendő viseléséről van szó, hanem hogy milyen nyakkendőt viselünk a Dán elnökségek nagyon ö, helyes ö, nyakkendője van, de egy kicsit unalmas, ezért nem viselem. Néhány megjegyzésem és egy kérdésem lenne a miniszter számára. Ö, az Európa a polgárok számára nagyon fontos kezdeményezés. Nem tudom, hogy a miniszter úr tudja, hogy a parlamentnek nincsen együttdöntési joga. Meg lehet hallgatni bennünket. Mi úgy gondoljuk ebben a szakbizottságban, hogy ez nagy szégyen. Sajnálom is. Az 2-5-6-os cikk az alapja. Érthetetlen. Ilyen fontos kérdésben, amely a polgárt érinti, nincsen együttdöntési jogunk nekünk, a polgárok képviselőinek. Nem értem, hogy a bizottság miért ö, szeretné, ö, ö, hogy a helyzet így alakuljon. Ö, be kívánja avatkozni ebbe a, az elnökség? Ez a kérdésem. Második kérdés. Kultúra és kapcsolat a külvilággal sok hozzászóló, trippelasszony is, az észak-afrikai és közel-keleti térséget említette, ez releváns is. De ne feledkezzünk meg Kínáról, Kínával való kapcsolatunkról. Ez is nagyon fontos akkor, amikor megpróbálunk növekedést és jó kapcsolatot elérni Kínával. Kína úgy döntött, hogy bevezet egy harmadik pillért a külkapcsolataiban a kulturális együttműködés. Ez ugyanolyan fontos, mint a politika és a gazdaság. Van egy terület, ahol javíthatunk kapcsolatainkon Kínával. Ez a kultúra területe. Szeretném, hogyha lenne kezdeményezés ebbe az irányba. Könnyű lenne. Úgy gondolom, hogy Vasziliu ö, biztos el tudja ebbe az irányba járt nemrég Kínába. Remélem, hogy ez a Dán elnökség célja is. Ez egy felhívás, legalábbis annak szántam. Most pedig a kommunikációval kapcsolatban egy panasz. Benne van a szakbizottságunk portfóliójában, portfóliójában a kommunikáció. Az elnökség kíván a, az EU a polgárok Európájával kapcsolatban szólni a kommunikációról. Végül apró megjegyzések a sporttal kapcsolatban. A bunda és a dopping valóban komoly dolog. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság, az egész EU erre nagyon odafigyel. Ennél már fontosabb csak a közegészségügy. Dániában, ahogy máshol is, meglepő kutatási eredmények mutatnak a sport és a közegészségügyi helyzet javulása közti kapcsolatra. A költségvetés nőtt amelyet fordíthatunk a közegészségügyre. Elérhetünk eredményt azzal is, hogy a legjobb gyakorlatot kicseréljük. Ez a szakbizottságunknak célja. Az elnökség kíván ezzel kapcsolatban fellépni. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nagyon köszönöm, Elnök asszony, és nagyon köszönöm a miniszter úrnak és az elmondottakat, hiszen pont a válságok idején, amiket most itt Európában is átélünk, azért ijegységgel tapasztaljuk azt, hogy az emberek azért továbbra sem bíznak olyan nagyon Európában, és az európai identitást még nem sikerült igazából elérnünk, és ezért mindent meg kell tennünk azzal, hogy főleg a kultúra és az új sportprogrammal, amit remélhetőleg most már lassan tényleg lábra állítunk, eh, valahogy ezt a missing linket, ezt az összekötő elemet itt eh, összetudunk valahogy mégiscsak hozni, hogy ez megteremtődjön, ez az összetartó erő, és én ezt, ezért nagyon fontos szempontnak tartom ezt, amit itt a mi szakbizottságunkban is, és reméljük, hogy az önök segítségével előbbre tudunk vízni. Boris úr már elmondta, hogy itt a kulturális alapok is nagy szerepet játszanak, tudjuk, hogy pontosan a kultúra és a sport területén hát nagyon gyakran nem csak arról van szó, hogy egyes projekteket szeretnénk támogatni, hanem hogy itt nagyon gyakran azzal függ össze ez a dolog, hogy hiányzik a helyi infrastruktúra, és éppen ezért a jelenlegi helyzet tekintetében, az önkormányzatok financiális helyzetének a tekintetében, ahogy tudjuk, hogy pont ők azok, akik a kultúra kulturális sport tevékenységet kellene, hogy támogassák, kezdeményezők legyenek, hát hiányoznak az erre vonatkozó források, és éppen ezért biztonságnak kell, te, kell tennünk azt, hogy a regionális alapokon keresztül a megteremtsük az infrastruktúrális lépések segítségével ezeket a dolgoknak az alapját, hiszen ez egy konkrét hozzájárulás lenne ahhoz, ahogy mi pont helyi szinten is segíteni tudnánk, és világosá tudnunk tenni azt, hogy az emberek egész világosan lássák azt, hogy igen, itt Európa segített abban, hogy a kultúra és a sport területén keresztül segítse az európai azonosságot és integrációt, és hogy talán pont ez a elveszett kapocs, ez a missing link, ez mégiscsak valamilyen módon létre hozható lenne, vagy erősíthető lenne ezen keresztül, és ezért nagyon örülnék annak, hogyha ebben önök is segítenének bennünket, hogy sikerüljön végre ezt megtalálni, talán a Dán elnökség alatt. Köszönöm szépen, Pelet kolléga következik. Um, herzlichen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, a beszédét. nagyon tisztelem az integritás kérdését. Ez középpontjában áll a Dán elnökség programjának a sport és az ifjúság és az Erasmus összefügg természetesen, ezt Szentelvű Sziga jelentésében is látjuk ezzel együtt. Szeretném az integritást kidomborítani. Ezzel kapcsolatban lenne kérdés a miniszter úr számára. Örülünk az integritás prioritás az önök számára, de hadd fogalmazza meg konkrétabban. A bizottság egy kiváló konferenciát szervezett a játékosok ügynökeivel kapcsolatban. Ezzel a bizottság szolgálatai már két évvel ezelőtt is foglalkoztak. Az ügynök szerepének tisztázatlansága komoly kockázat a sportban, ez derült ki. Kész az elnökség arra, hogy kezdeményezzen ezen a területen. Önszabályozást szeretnénk, a játékosok ügynökeinek ügyében, de mivel ez évek óta nem valósul meg, készek -e kezdeményezni a bizottsággal együtt. Jogi kezdeményezésre van szükség, hogy nyomást gyakoroljanak a szereplőkre. Több utalás is történt a doping és a bunda elleni harcra. Ez valóban fontos a Contador esetben, ügyüben hétfőre várjuk az ítéletet. Fontos állásfoglalni ebben a kérdésben. Ismerve a vada álláspontját. Kész-e az elnökség minden létező technológia felhasználására, DNS elemzés, stb. biomedikális ö, útlevél használatára, kész az összes technológia támogatására. Nem csak a dopingról van szó, hanem a bundáról is, amely a sport szavahihetőségét kérdőjelezi meg. Szeretnénk, hogyha konkrétum ö, történne, olyan esetben, mint például a Contador ügy. Skuria kolléga következik. Eh, eh, Köszönöm, miniszter úr. A bevezető felszólalást, és szeretném megköszönni azt is, hogy eh, rögzítette, hogy a kultúra mit is érhet el a válság leküzdése érdekében. Éppen a kulturális intézmények azok, amelyek viszonylag jól túlélték a válságot. De szeretnék még egy konkrét kérdést is feltenni, és pedig a Dán elnökségnek a költségvetés tekintetében. Három konkrét kérdésem van. Az európai kulturális örökség védelme egy olyan téma, amely nagyon közel áll hozzám, és gondolom minnyájunkhoz. Mindenki tudja, hogy a kulturális örökség eh, nagyon fontos építő köve az identitásnak. Most a sportra térnék át. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy eh, a sportot ugyan ott kellene elhelyezni, mint például az életen át tartó tanulást. Hogyan foglal állást ebben a vitában? Milyen konkrét kezdeményezéseket tervez ezen a téren? Végezetül pedig az önkéntes munkáról szólnék. 2011-ben volt az önkéntesség európai éve. Ez pedig egy olyan dolog, amely különféle területeken játszik szerepet. Hogyan szeretné az önkéntességet jobban érvényre juttatni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Meg volt a lehetőségünk az elmúlt hónapok során is, az elmúlt években is, hogy nagyon érdekes eszmecseréket folytassunk számomra nagyon fontos a kultúra. De a sportról szeretnék szólni, hiszen az én felelősségem volt az erről szóló vélemény kidolgozása, és ezt pedig a jövő heti plenáris ülésen szeretnénk elfogadni. A kollégák is elég sokat szóltak erről, azonban mégiscsak szeretnék valamit kihangsúlyozni. És szerintem itt a jogalkotás számos európai országban megváltozhat ebben a tekintetében. Itt a sport világában tudják, hogy mennyire átlátható a helyzet, tehát európai szinten, nemzeti szinten, nemzetközi szinten, mennyire átláthatók például a sportegyesületek? dolgai, hiszen a megvesztegetés is nagyon jelen van a sportban, és éppen ezért az átláthatóság szükséges. Akkor most az illegális dopping kereskedelem. Ez összehasonlítható a kábítószer csempészettel, a kábítószer kereskedelemmel. Szerintem a dopping is ugyanide tartozik, hiszen Tudjuk, hogy a dopingszerek már eljutottak az iskolákban is, eljutottak különféle edzőtermekbe. Tehát szerintem a doping csempészet, kereskedelem ugyanolyan, mint a kereskedelem. Ezen a területen pedig nagyon szorosan együtt kell működnünk, ugyanúgy, mint a huligánok ellen. Egész Európában jelen vannak a huligánok, és az együttműködés itt nagyon fontos lenne. Azonban eh, itt beszélhetünk, eh, mint Lökegor úr, a szexuális orientáció miatt történő diszkriminációról, és eh, a sport ebben is fontos szerepet játszhat. Évert asszony például szólt a szerkezeti alapokról, a strukturális alapokról. A strukturális alapokat igenis fel lehet használni a kultúra javára is, azonban fel lehet használni a sport hasznára is. Nagyon fontos az, hogy egy tagállam konkretizálja már, hogy hogyan lehet ezekkel a forrásokkal élni. Szabina fine? miniszter úr, a kultúra és a digitális agenda is szerepelt felszólásában. Nagyon fontos ez a téma, és szeretnék rákérdezni, hogy hogyan látja ezt a helyzetet, hiszen a digitális közvetítés globális méretű és ez kisebb országok számára nagyon fontos, és olyan emberek számára is, akik szeretnék bemutatni magukat, szeretnék a műveiket terjeszteni. A digitális agendáról már régóta vitázunk. Itt nagy szerepet játszik az ipar, a technika, a közvetítési lehetőségek. Eléggé gyakran inkább gazdasági kérdést látunk ebben, mint kulturális kérdés. Szerintem pedig nagyon fontos az, hogy az elkövetkezendő fél év vitáiban eldöntsük, hogy mennyire, hogyan foglalkozunk a copyright-tal, a szélesávú internettel, a, az internetes adattávolítással. Itt például a, a smartfónokra, az okostelefonokra is gondolok. Tehát ezek technikai kérdések, kulturális kérdések, és az elkövetkezendő fél év, év során nem csak európai szinten, hanem világ szinten, globális szinten is megtárgyalásra kerülnek. És nem kulturális szempontok alapján vitáznak ezekről a dolgokról, pedig szerintem a kultúra is nagyon lényeges itt, hiszen itt kulturális javakat közvetítenek. Nem csak az örökségről van szó, hanem a jelenleg keletkező kreatív művekről. Ezeket is szerintem be kell vonni a vitába. Nem tudom, hogy eh, a Dán elnökség szeretné-e a kultúrát erősebben hangsúlyozni a digitális agendán belül végül, de nem utolsó sorban Benarab Atu asszony. Merci, euh, Madame la Présidente. Bienvenue. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Üdvözlöm a miniszter urat, visszatérek a az el, korábban elmondott kérdésemre. A kapott dokumentumban szerep, hogy az elnökség célja elősegíteni az ENSZ egyez, az UNESCO egyezmény ratifikációját. Ezt magam is támogatom. Milyen follow szeretnének megvalósítani? Ez a kérdésem. Lokegárd úrréval megegyezik az álláspontom, és szeretném ö, tudni, hogy az Európai Parlament együtt döntési jogot kap-e az önök szándékai szerint a kulturális téren harmadsorban pedig a kultúra munkahely teremtő. Ön is mondta, a kultúra a társadalmat is egybe forrasztja, de munkaalkalmakat is jelent. Szeretném tudni, hogy van-e ilyen céljuk, ha nincs, szeretném javasolni. Azt hiszem tévedett kultúrában megvan az együttdöntés, az állampolgársággal kapcsolatban hiányzik az együttdöntési jog, mondja az elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm. A kérdéseket, megjegyzéseket nagyon érdekesek voltak. Remélem, hogy egyet sem felejtek el, de ha igen, akkor javaslom, hogy az elnök asszony figyelmeztessen. Trüppel képviselő asszony a harmadik országok felé irányuló kulturális kapcsolatokra kérdezett rá. Ezen nagyon sokat gondolkoztunk, hogyan tudjuk a kultúrát támogatni. Például a közel-kelet viszonylatában, az arab tavasz összefüggésében. Hogyan tudjuk az egyes konkrét területeken támogatni a kultúrát. Teljesen meg vagyok győződve róla, és tapasztalataink is vannak már, hogy hogyan lehetne kulturális kapcsolatokat kiépíteni a művészek között. Európa és a világ többi része között. Ez nagyon aktívan is zajlik. Néhány ilyen kapcsolat pedig nagyon lényeges szerepet játszik, és ha nem hivatalosak is, van olyan fontos szerepük, mint a hivatalos kapcsolatoknak. A soros elnökségnek pedig feladata az, hogy ezeket a kapcsolatokat több miniszterrel, több minisztériummal is megtárgyalja. Lekegór úr rákérdezett, hogy csak is a közelebbi szomszédainkkal történik ez meg, vagy mondjuk az arab országokkal is vannak ilyen kulturális cserék, vagy pedig akár Kínával. Igen, igaz, hogy pont most egy nagyon ambiciózus célkitűzésünk van, hogy tartós kapcsolatokat építsünk ki Kína és Európa között. Én is jártam Pekingben tíz napja, ott pedig a kulturális miniszter helyettessel beszéltem ezekről a nemzetközi kapcsolatokról. Megbeszéltük, hogy lehetséges lenne-e ilyen együttműködést beindítani. És múltkor, múlt héten ezt be is jelentették, hogy kulturális együttműködésre kerül majd sor Kína és Európa között. Tegnap, amikor megérkeztem a szállodába és becsekkoltam, a szállodában ott volt a China Daily újság, és abban azokról a problémákról volt szó, hogy hogyan lehetne a kulturális együttműködést Kína és saját kontinensünk között javítani. De az is fontos, hogy hol van ennek az ambiciózus együttműködésnek a teteje. Ezt különféle paraméterekkel is lehetne mérni. Különféle szempontokból vizsgálhatnánk meg ezt a dologot, tehát például a munkatapasztalatok szintjén, de más szintjén is nagyon fontos számunkra ez a kulturális külkapcsolatok kérdése. Volt egy kérdés a digitalizálásról, szerzői jogdíjakról, Tudom, hogy a szakbizottságokban nagyon gyakran van erről szó. Nagyon alapvető kérdésről van szó, és itt két dolgot különböztethetünk. Az egyik az, hogy minden információ szabad, a másik álláspont pedig az, hogy védeni kell a művészek szerzői jogát. Nagyon fontos kérdés ez a Dán soros elnökség számára, hiszen arra kell koncentrálnunk, hogy pillanatnyilag mi történik az interneten keresztül, a művészetek területén, ott van a zene, a film, az e-mailek, ott vannak a interneten terjesztett könyvek. Hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a szerzők megkapják az őket megillető jogdíjat is, hogy védelemben részesüljenek. A kreatív szektornak óriási növekedési potenciálja is van. Most szeretném kihangsúlyozni, hogy ezekre a dolgokra mindenképpen szeretnénk koncentrálni. Nagyon fontos a tagállamokkal is erről tárgyalni. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt ezen két szélsőséges álláspont között. Garantálnunk kell, hogy a kreatív ipar megfelelő védelemben részesüljön. Boris képviselő hasonló kérdéseket taglalt. Remélem, hogy ezeket már megválaszoltam. Önnek is. Azonban rákérdeztek arra is, hogy hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a strukturális alapokban jobb legyen a források összerendezettsége, és hogy a kultúrára többet lehessen juttatni. Ugyanúgy, mint a szociális alapokkal, a strukturális alapokat is lehet kulturális célokra használni. Nekem saját magamnak is van tapasztalatom. 20 éve, a 80-as években, amikor Dániában magas volt a fiatalok közötti munkanélküliség, akkor a strukturális alapokból finanszíroztunk különféle szociális projekteket, amelyekben kulturális célokat is megfogalmaztunk, és így sikerült munkahelyeket is teremteni. Fontos az számunkra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy milyen lehetőségek vannak. Itt a szektorokon átmenően kell foglalkozni ezzel. Azonban még fontosabb az, hogy észrevegyük a lehetőségeket ott, ahol általában nem látszanak. El kell gondolkoznunk a szektorokon átnyúló lehetőségeken, hogy minden eszközt igénybe tudjunk venni. Ez pedig eh, elég gyakran jelen van. Most Evert képviselőasszony kérdezte a kultúra, rákérdezte a kultúra szerepére a válság alatt, hogy a kulturális területen hogyan lehet reményt kelteni az emberekben, vagy a kultúrával hogyan lehet reményt kelteni az emberekbe. A kreatív ipart is figyelembe kell venni ebben az összefüggésben. A kulturális agendánkban el kell gondolkoznunk a politika válságáról, a gazdaság válságáról, és el kell gondolkoznunk azon, hogy a kultúra hogyan játszhat motor szerepet itt, hogy hogyan tudjuk a céljainkat megvalósítani. Itt a reményről van, a perspektívákról van elsősorban kérdés. Másrészt pedig arról, hogy meg kell értenünk, hogy a kulturális szektor, a kreatív ipar az a terület, ahol ténylegesen keletkeznek munkahelyek. A gazdaság rossz helyzetében is. Itt a reménynek van nagyon fontos jelentősége, illetve a növekedésnek, és ez pedig egyfajta lehetőség. Akkor áttérnék most a sportra vonatkozó kérdésekre. Eléggé sok kérdés volt, megpróbálom összegyűjteni őket. Itt Bellett képviselő többek között arról szólt, tehát Bellett képviselő szólt arról, hogy jobban kell koncentrálnunk az ismert problémákra. A kérdés pedig az, hogy mekkora kihívásokkal szembesülünk a sporttal kapcsolatban. Megvan a kérdés a bundákról, ott van a doppingszerek kérdése. A dopping tekintetében pedig általában az elit sportra gondolunk, de Belet képviselő elmondta, hogy a dopping az egész testépítő ipart éliti, érinti, jelen van a testépítő klubokban, nem csak az élsportolóknál. Pillanatnyilag nagyon komoly a helyzet. Az illegális szerek, ahogy Fizaz úr is említette, jelen vannak. Az illegális dopping nagyobb üzlet ma, mint a kábítószer kereskedelem. Ami pedig a saját programjainkra vonatkozik, Dániában eléggé pozitív tapasztalataink vannak, hiszen párbeszédet folytattunk a fitness klubokkal, a testépítő klubokkal, és megpróbáltuk tudatosítani a fiatalokban az, hogy sokkal biztonságosabb és kellemesebb illegális doppingszerek nélkül edzeni. A kopenhágai sportkonferencián ezek a kérdések mind megtárgyalásra kerülnek, tehát ez a Sport 2012 nevet viseli. Igen, ez tényleg egy olyan probléma, amely súlypont számunkra. Skurria úr rákérdezett a költségvetési szempontokra, Krisztina Antarini kolléganőm is foglalkozott már ezzel, és ő is elmondta, hogy nagyon ambiciózus céljaink is vannak. Politikai és gazdasági. Az ambiciózus céljainkat viszont egy eléggé válságos gazdaság kíséri, tehát igazi kihívás lesz. És a költségvetési kérdésekről az ECOFIN dönt, nem én. Azonban, amit hallottam a szakbizottságok tagjaitól, az alapján eh, magammal viszem ezeket a dolgokat, és eh, az érintettekkel megtárgyalom. Fizasz képviselő rákérdezett a gyűlöletbeszédre is a sport területén, a huliganizmusra. Ezen kívül a szexuális orientációt is megemlítette. Ez egy olyan terület, ahol személyes tapasztalatom is van. Nyilvános kampányokat is szerveztünk Dániában, és például a gyűlöletbeszédre koncentráltunk a sport összefüggésében. természetesen a Kopenhágai konferencián, de más megbeszéléseken is vitázunk majd erről. Nagyon lényeges hangsúlyozni, hogy politikusként ugyanúgy, mint a sportklubok és a sportok példaképnek kell, hogy legyenek. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Tehát eléggé nehéz eszmecserék előtt állunk. Volt itt Ferhány asszony régi részéről egy kérdés. A digitális agendára vonatkozott a kérdés. És arról kérdezett, hogy hogyan valósítjuk meg a kulturális szektorban ezen kihívások megoldását. Úgy látszik, hogy még nem foglalkoztunk eleget ezzel a témával. Az internet óriási lehetőségeket ad a demokratikus nyílt vitának. Azonban mégiscsak védenünk kell a művészek szerzői jogát. Ennek viszont az az előfeltétele, hogy legyen egy erős, kreatív ipar, amely megfogalmazza a szükségleteket. Az utolsó kérdés. Nem voltam benne, nem, illetve nem vagyok benne biztos, hogy igazából mit kérdezett. Tehát megkérdezni még egyszer? Il y avait deux questions. Két kérdés volt. Milyen lesz a follow-upja az UNESCO egyezmény ratifikálásának. Ez szerepel a dokumentumokban. Másik kérdés pedig a kulturális terület foglalkoztatást lehet biztosítani. Mit terveznek? Köszönöm. Uh. I, øh, I forhold til spørgsmålet omkring ratificering... Igen, az UNESCO megalapodásának a ratifikációja tekintetében több helyen dolgoztunk ezen, az én hazámban is. Az elnök, a soros elnök ség pedig természetesen foglalkozik a jegyzőkönyvben foglaltakkal. Ez egy olyan agenda, amely elég gyakran attól függ, hogy hol, melyik országban beszélnek róla. Néhány országban igazából nem játszik fontos szerepet. Azonban a soros elnökségnek hangsúlyozni kell, hogy a kulturális sokrétűség mennyire fontos. Az UNESCO jegyzőkönyvében ez viszonylag szűk. Ami pedig a kreatív iparra vonatkozik, erről már szóltam sokféle szempontból is. Úgy érzem, hogy pillanatnyilag a kreatív ipar az egyetlen, amely növekedést mutat és éppen ezért nagyon ambiciózusnak kell itt lennünk új munkahelyek létrehozásán, hiszen rengeteg potenciál van itt. Elnézést kérek, elnök asszony, az együttdöntéssel kapcsolatban. Azt hiszem a miniszter úr nem ö, foglalkozott ezzel, sem pedig a kommunikációs résszel. Øh, det som, øh, det som øh, hvad hedder det, jeg selv er optaget af, og dermed også formandskabet er optaget af, det er, hvordan vi skal... Az elnökség és jó magam azzal foglalkozunk jelenleg, hogyan lehet európai közszférát létrehozni, európai szinten és tagállamonként. Azt hiszem, ez fontos kérdés, hogyha nagyobb szinten akarjuk meg a kohéziót megvalósítani, európai identitás akarunk, akkor egy publikus szférát kell létrehoznunk. E Európa a polgárok számára. Ez a neve a programnak, amelyik ezt célozza. Ez egy folyamat. Szeretném aláhúzni, hogy pozitív párbeszédet szeretnék a szakbizottsággal a programról. Remélem, ez segít legyőzni néhány formális problémát a döntéshozatali eljárásban. Az elnökség számára fontos a szakbizottsággal folytatandó párbeszéd. Úgy vélem, hogy Legó úr helyesen jegyzi meg hogy az európai közvélemény egységesedik, és el kell írni ezt a közvéleményt. Így fogja komolyabban venni az európai vitát. Nemzeti szinten is szükség van erre a vitára, tehát foglalkozunk ezzel. Köszönöm szépen, és akkor talán miniszter úrnak még akkor adjuk az, tovább, hogy Dokegárd úr említett téma azt jelenti, hogy ebben a folyamatban nem irányozták elő, hogy a parlament együtt dönthet. És 2007-ben nem úgy volt, 2007 előtt sem úgy volt, mindig úgy volt, hogy mi is együtt dönthetünk ebben a témában. 2007 óta, amióta ez egyáltalán létezik, és ezért gondolom azt, hogy pont ez az a program, és éppen ez a program, amit mi a mi választási kerületeinkben a lehető leginkább a mi hatáskörünkbe tartozik, és mi ebben pont ebben nem dönthetünk együtt, hanem csak konszultálhatunk, és a fejeink fölött döntenek ebben, hát hogy most barátságosan fogalmazok, ez nem egy normális dolog hogy finoman mondjam. Tehát ezért e, itt majd valamit tennünk kell ebben az ügyben, a jogi szolgálatunkat fel fogjuk kérni arra, hogy ebben az ügyben próbálja meg tisztázni a lehetőségeinket, mert nem tudom elképzelni, hogy ez jogos lehet. És pont a Lisszaboni szerződés miatt, hát ez minden eddigi elképzelést megcsúfol. Ezért is kérem önt, miniszter úr, hogy amit ön tehet ebben az ügyben, a tanácsban, kérem, hogy támogassa a mi igényünket, hogy mi is része lehessünk az együttdöntésnek, hiszen csak együtt tudjuk a lehető legjobb megoldásokat elérni majd. Nagyon köszönöm Önöknek a önnek a válaszokat, nagyon köszönöm ezt a nagyon lelkes vitát a kollégáknak, és megígérem, hogy amit mi részünkről megtehetünk, azt meg fogjuk tenni. Köszönöm, hogy itt volt, viszontlátásra! So, wir kommen jetzt zu Punkt 3. És akkor térjünk rá a 13. pontjára a napirendünknek, és ez az Európai év a civilek éve. Átadom a szót a jelentéstevőnek. Vergia, je m'excuse. Verzse asszony. Hm? Is Est-ce que tout le monde, all those people who don't... Mindenki, aki nem kíván részt venni a Polgárok Európai Évének vitáján, kérem gyorsan hagyja el a termet. Köszönöm. Verzsia asszony, önné a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én fogom bemutatni az Euró- a polgárok európai évéről szóló ö, véleménytervezetet. én úgy látom, hogy ez az általunk elfogadott jelentés vonalát követi. Ez Lokegárd úr irányítás alatt fogadtuk el. Ez megelőzi éppen ez a 2013 a parlament megújításának évét, ekkor jó alkalom nyílik az európai polgárasság tudatának megerősítésére. Ez egy új mérföldkő lesz Európa népeinek történetében. A tények ö, sajnos nem egyértelműen ezt ö, mutatják. Minden esetre 2013-ban szeretnénk a polgárokkal vitát folytatni arról, hogy hogyan kívánják Európát építeni, és hogyan kívánnak ők részt venni ebben az Európában. A döntés tervezet azonban nem felel meg pontosan várakozásainknak. Nagyon szűk módon értelmezi a az európai polgárságot. Ezt el is utasítja. Nem a polgárságról szóló európai évet javasol, hanem a polgárok európai évét, ami nem ugyanaz. Ez jól látható az előttünk fekvő javaslatban. Azt hiszem, hogy a bizottság véleményét úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az európai intézmények és a polgárok között azért van szakadék, mert nem ismerik a polgárok a jogaikat. Szerintem ez meglehetősen pontatlan. A jogokat a szabad mozgásra értik, más országban való letelepedés jogára. Úgy tűnik, mint hogy a szabad mozgás akadályait kellene lebontani. Nem. Már volt egy mobilitási éve, talán 2006-ban nem kellene ugyanazt tenni a polgárok európai évével, még akkor sem, ha nem oldódott meg a mobilitás minden problémája. Vitát folytattam a az árnyék jelentéstevőben, a szakbizottságban és a libében is, mert libében is én még az illetékes, nehezen ö, fogadjuk el a polgárság ilyen felfogását. Az én tervezetem éppen ez emiatt született meg. Szeretném, hogyha nagyobb mértékben figyelembe vennénk a Lisszaboni szerződés által tett lépéseket. Nem mondom, hogy a bizottság teljesen ignorálja a fejleményeket, de csak marginálisan veszi figyelembe. Nem szeretném, hogyha Lokegárd úr jelentését kellene újra benyújtani. Ez egy másik jelentés, de a polgárság évével előre kellene vinnünk a dolgokat. A vélemény tervezetem módosítás formáját öltik, kb. 30 módosításról van szó sok a preambulummal kapcsolatos, a részvételi demokráciával, a polgársággal, az áll, a polgárságra való oktatással, az európai intézmények korai megismertetésével. Ez tenni lehetővé az európai polgárság megtanulását. A módosítási javaslatok a szólásszabadsággal, a kultúrával is kapcsolatosak, és azzal, hogy a kulturális sokszínűséget, a soknyelvűséget el kell ismerni. Van egy általános aggályunk, hogyan vonjuk be az összes érintetet, a fiatalokat, az egyesületeket, a kultúrát. Nem eh, szeretném a 30 módosítót részletezni. Három pontot emelek ki. Először is a jogalap. A bizottság a 21. cikre alapozta, annak is csak második bekezdésére a maga dokumentumát. Ez is magyarázat a dokumentum hiányosságára. A 20 per 1-es cikkre alig történik utalás, amely az európai polgárságot mondja ki. A 10-11-esre pedig egyáltalán nem, a részvételi demokráciával, a civil társadalom fontosságával foglalkoznak ezek. Ezzel kapcsolatban módosítót nem fogalmaztam meg a jogalap módosítással kapcsolatban, de a legtöbb módosításom ebbe az irányba mutat. Például az első, amely kimondja, hogy a 165-ös, 166-os cikk a, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalkozik ezzel a kérdéssel. A jogalap változás nak messzevenő hatásai lehetnek. Erre már utaltunk is az Európai Parlament jogkörére. Ha megváltoztatjuk a jogalapot, mondja a bizottság, akkor ez már nem együtt döntési kérdés. Azt javaslom, hogy szorosan működjünk együtt a Libe bizottsággal, amely teljesen osztja ezt az álláspontot. Szeretném hozzátenni, hogy minél több módosítást fogalmazunk meg a bizottság javaslatával szemben, annál nehezebb lesz a tanácsi tárgyalás, annál inkább késni fog a döntés. Ezt azért mondom el, mert a bizottság szeretné ezt elfogadni június vége előtt, hogy a munkaprogram jó körülmények között induljon, hogy a polgárok európai éve siker legyen. A második pont, amelyre szeretnék kitérni, az, hogy szükséges programokat igénybe venni. A 8-as és 17-es módosítom foglalkozik ezzel. Most költségvetési vita folyik. Félünk attól, hogy a programok ö, módosulnak a költségvetési vita során. Ezért előtérbe kell állítani a polgárokkal kapcsolatos pontokat. Harmadik pont a költségvetés. Az Európa, a polgárok európai éve, ha követjük a bizottság javaslatát, a legkisebb költségvetéssel fog vinni, ami valaha is szerepelt. Egy millió euró. 11 milliót kapott az önkéntesség, 17 milliót a ö, szegénység. Azért a számok sokat mutatnak. A bizottság ki is mondja, hogy más programokat is fognak igénybe venni. Árnyéki jelentéstevő voltam az önkéntességével kapcsolatban, és akkor is ezt mondták. Úgy tűnik, legalábbis megkérdem a bizottságot, mondja meg, hogyan látja a dolgokat, mely programokat lehetne igénybe venni, várom a javaslatokat, át fogom adni önöknek és az árnyék jelentéseknek, ha ezek a javaslatok megérkeznek. Úgy tűnik globálisan, akár válszik a jogalap, akár nem, el kell érnünk, hogy ki egyensúlyozottá legyen ez a döntés tervezett az Európai Gazdasági Bizottság és a Riók Bizottsága ugyanígy gondolja, a Libeszak Bizottság is figyelembe kell venni az EGSB és az RB munkáinak eredményét. Ezt nem mindig tesszük meg kellő mértékben. Végezetül azt mondanám, hogy a polgárok, polgárság az Európai Polgárság éve csodálatos lehetőség kell legyen, hogy a polgárságról vitát nyissunk, már pedig a javaslat messze elmarad várakozásainktól. Szeretnék végül köszönetben az árnyék jelentéstevőknek, munkatársaiknak, a bizottsági kollégáknak, köszönöm az közös munkát. Köszönöm a bizottság képviselőinek, főleg a kommunikációs végigazgatóságnak a munkáját, és szeretném felhívni a figyelmüket a határidő kérdésére, hogyha szabad elnök asszony, nagyon rövid határidők lesznek, nem sokára vita lesz, egy hét lesz körülbelül arra, hogy módosítási javaslatokat nyújtsanak be. Miért ilyen rövid a határidő? Hogy akarjuk, hogy figyelembe vegye a módosítási javaslatokat a libé, hogy hatékonyak legyünk, akkor gyorsan kell eljárni. A lányék jelentőségnek a Strasburgi héten fogok találkát javasolni, hogy együtt dolgozzunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Szia, Köszönöm szépen, Belli asszony. Skória kolléga kap szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és én egyetértek a jelentés tevővel, hiszen meglepő, ami a költségvetéssel összefügg, hiszen egy európai évet nem lehet gyakorlatilag olyan jelentőséggel, amit a biztosasszony is kiemelt, ilyen szerény eszközökkel ellátni. Tehát azt gondolom, hogy a költségvetést ebből a szempontból át kell gondolnunk ismét. És egyébként, ami szintén meglepett, amit Verzsél kolléga nő az előbb elmondott, mégpedig, hogy itt a polgárok európai éve tulajdonképpen amivel kapcsolatban a biztos asszony elmondta, hogy ez az év, ez valahogy máshogy kell, hogy történjen, mint ahogy ez itt szerepel. Tehát én azért szeretném, hogyha megtudhatnánk a bizottság részéről, hogy itt konfliktus forrásnak tekintsük ezt a dolgot, hiszen gyakorlatilag nem tudom, hogy itt a jelentés elfogadását is akár ez elhalasztatja. Tehát ezért ezt jól lenne tisztázni. Köszönöm szépen, és nekem úgy tűnik, mintha a bizottságnak már rögtön ez az olló lett volna a gondolataiba, és Angliára gondolt, amikor nem akarta ezt a szót, hogy polgárság a, ide írni. De hát én azt gondolom, hogy nem muszáj, hogy gyakorlatilag azért nyájan kételkedjünk abba, hogy létezik egyáltalán európai polgárság. És akkor Tibéusz asszony, vagy ott úr következik, nem tudom melyikük kíván szólni az ügyben. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen uh, ezt a nagyon alapos munkát, amelyet a bizottság munkájára szánt. A kultúra és az oktatás nagyon lényeges elemei az európai polgárok évének. Azt is világosan látjuk, hogy az európai polgárok éve közvetlenül összefügg a kultúrával, a kultúrához való hozzáférés, és éppen ezért köszönöm a hozzászólásokat a különféle kulturális akcióprogramokhoz. De nyilvánvaló számunkra, hogy ezekben az időkben, amikor válság van, a bizalmi válságot is tapasztalunk. Képesnek kell lennünk bemutatni, megmutatni, hogy az Európai Unió képes kilábalni ebből. A bizottság éppen ezért azon az állásponton van, hogy jobban el kell mondanunk, hogy Európa mit is tud tenni, milyen megoldásokat kínál a polgároknak. Ez pedig konkrétan kell, hogy legyen. Közvetlen összefüggés van jogok, politikai kötelezettségvállás és polgári részvétel között. Amikor az állampolgárságról beszélünk, és megkérdezik az európai polgárokat, hogy mit gondol a polgárságról, akkor alapvetően a mozgásszabadság az egyik legalapvetőbb jog. De többször hangsúlyozzuk, és többször hangsúlyozza a parlament is, hogy a polgárok nem tudják, hogy milyen jogaik és lehetőségeik vannak, hogy jobban éljenek, és ezeket a jogokat pedig az Európai Unió teszi lehetővé nagyon gyakran nem élnek lehetőségeikkel. Számunkra szomorú ezt hallani. Látjuk az akadályokat, éppen ezért tudatosítási kampányokat kell szervezni, vitákat kell a polgárok között szervezni. A polgárokhoz el kell juttatni az üzenetünket, ami az, hogy többről van szó, mint a szabad mozgásról. Rengeteg minden összefügg ezzel. Szociális jogok, szociális biztonság, társadalombiztonság, a bűn megelőzés. Nagyon sok dologban szerepet játszik az Európai Unió a polgárok mindennapjaiban. Hogyha az európai polgárok évét úgy fogjuk fel, hogy egy tető, amely alá nagyon sok minden befér, akkor a polgárok is láthatják, hogy mennyi minden fér idebe. Az európai polgárok éve befogadóbb, mint az európai állampolgárság éve. Éppen ezért az összes európai polgárhoz fordulunk, a fiatalokhoz is, az iskolákban, mert senkit sem szeretnénk kirekeszteni. Amikor az előadó arról is beszél, hogy nem utalunk az új jogokra, amelyek a Lisszaboni szerződésben vannak, akkor ez nem teljesen helyén való, hiszen utalunk itt több ilyen cikkre. Utalunk az állampolgársági kezdeményezésre, amely az idén lép hatályba. Volt egy kérdés arról, hogy milyen fajta programokat tudunk még létrehozni, hiszen eléggé hosszú programlisták vannak, és ezek az idén elindulhatnak. Vannak programjaink, például mozgásban az ifjúság, és így tovább. Tehát ilyen potenciális programlistát és eszközök listáját nagyon szívesen eljuttatunk önöknek. Igenis tudunk mobilizálni, mozgósítani. Az összes partnerünkkel együttműködve tesszük ezt. Számítunk a civil társadalommal történő szoros együttműködéssel, hiszen a civil szervezeteké lesz itt a főszerep. Így a lehető legjobbat érhetjük el. Szeretnénk, hogy a parlament is partner szerepet játszik, hiszen eh, lentről felfelé építkezünk, a részvételről van szó. Úgy vélem, hogy amit az európai polgárok az EU-tól elvárnak, az, eh, az, hogy az összes szereplőt mozgósítsuk a civil társadalomban, és az intézmények között is. Volt a költségvetésről is egy kérdés. Ez pedig összefügg azzal, hogy milyen programokat szervezhetünk. Biztosítani szeretnénk, hogy mindenki részt vesz a programokban. Ebben a helyzetben pedig nem kérünk több pénzt, hiszen válságban élünk. És az európai évek pedig eléggé költségesek, és általában nem lehet előre látni, hogy mi lesz az eredményünk. Szeretnénk mozgósítani a programjainkat, a meglévő politikánkat, hogy a nem kormányzati szervekkel hatékonyan együttműködjünk remélhetőleg elég lesz a költségvetésünk. Természetesen bizonyos forrásokat át kell helyezni, hogy struktúrát kapjon ez a tevékenység. Hiszen rengeteget kell majd együttműködni, koordinálni a partnerekkel. A középpontban, az év középpontjában és a javaslat középpontjában, és ez a jelentésben is kiderül, az áll, hogy a polgárok nem tudják, hogy milyen jogaik vannak, és így nem tudnak jogaikkal élni. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a bizottság megfelelő jogalapra helyezte javaslatát. Reméljük, uh, Reméljük, hogy ezekkel a magyarázatokkal együtt elfogadja majd ez a ház. Köszönöm. Szeretnék uh, megkérdezni valamit. Miért választottak a más nevet? Mi van a más név mögött? Citizenship a polgárságnak nincs megfelelő jogalapja a szerződésben. Ezért is választottuk ki azon cikkeket, amelyek a plusz jogokkal foglalkoznak, melyekkel a polgárok bírnak a, ö, az állampolgárságon túl. A ö, szerződés adott fejezete a polgárok jogaival foglalkozik. Hallottam, hogy utalás volt a brit vitára, de hát én nem állok eme érvelés mögött, ezt mondhatom. Már hallottuk, hogy február 1 lesz a határidő, nagyon rövid, de megpróbáljuk javítani a szöveget, hogyha lehet és akkor Strasbourgban találkozunk. Köszönöm szépen a munkáját. Köszönjük a munkáját ebben a pontban. És akkor most a 14-es pont következik, ez a koordinátorok ülés. Nem tudom, hogy valaki szeretne, hogy ez ne így legyen? Vagy bármi mást? Van-e valami más kérdés? Rendben. Azért megkérdezném önöket, tegnap megkértem önöket arra, hogy Olivares úr levelét vegyük tudomásul a tanulmányok miatt. Hadd kérdezem meg, hogy van-e valakinek ez hozzászólása? Kameréveld asszonynak. Igen, elnézést kérek, nekem a kettes ponttal kapcsolatban, tehát a tanulmány kettes pontjával kapcsolatban, tehát a futball ügyben tervezendő tervekkel kapcsolatban, én úgy érzem, hogy egy ilyen tanulmányt mi csak a fotbalra terjesztünk. Ez egy túl szűk terület, és nem tudom, hogy ha pedig így tesszük, akkor pedig van ennek valami tárgyilagos alapja, vagy indoka, mert én azt gondolom, hogy a többi sport ágban sokkal több gondunk van, mint pont a fotballban, ahol van egy önszabályozási rendszer. Tehát ezért is azért én szeretném tudni, hogy a sportra terjesszük, és ne csak a fotballra korlátozzuk ennek a tanulmánynak a hatáskörét. Nem tudom, hogy a többiek ezt hogyan látják, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy ez jogos. Önök is ezzel egyet tudnak érteni? mondani? Talán az úszásra, vagy még másra? Olivárez úr esetleg, vagy a hölgyek tudnák-e közölni ezt Olivárez úrral, hogy a sport nagyobb spektrumára is kiterjesztenénk ezt a tanulmányt? Rendben? Köszönöm, hogyha nincsen más ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor ezt is elintéztük, akkor a koordinátorok döntéseit elfogadtuk, Február 29-én kerül sor a következő ülésünkre, nem egy fél és majd megint egy fél napunk lesz, hanem 29-én egy teljes napos ülésünk lesz és nagyon köszönöm a tegnapi és a mai együttműködést, nagyon jól tudtunk indulni az új évben, remélem, hogy az idén nagyon sok mindent fogunk tudni elérni. Jó étvágyat kívánok, és lezárom az ülésünket. Köszönöm.